Nos, kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, mert szeretnénk elkezdeni. Benvenuto. Mindenkit szeretettel üdvözlök a ma délutáni ülésünkön. Elsősorban a kutatási, eh, innovációs és eh, tudományos biztost, a és a Dán soros elnökségnek a képviselőjét, Uffe Pedersent, és amint mindenki elfoglalta a helyét, akkor elkezdjük. Tehát remélem, hogy ez minden, minél hamarabb történik. Akkor kérek csöndet, és akkor most megadom a szót Gilgen Quinn biztosasszonynak. Köszönöm szépen, Szátori elnök asszony, előadó társaim és képviselők. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a Horizont 2020-as ülést, és elsősorban a szakbizottságnak és a szak előadóknak szeretném megköszönni, hogy időt töltöttek a bizottság javaslatával. Teljes együttműködésre készen állunk. Nyilvánvalóan nem szükséges, hogy újból megmagyarázzuk, hogy miről is szól a Horizont 2020, hiszen a, tavaly decemberben már a javaslatainkat bemutattam itt, és már két eszmecsere is volt, január 23-án és február 27-én. Ugyanakkor szeretném ezt az alkalmat felhasználni arra, hogy néhány megjegyzésem legyen a javaslatnak bizonyos aspektusait illetően. Először is Szeretném az érdekelt felőkkel és a döntéshozókkal való megbeszéléseinket ismertetni. Meglepett bennünket, hogy mennyire fontosnak tartották Európa jövője szempontjából a kutatást és az innovációt. De nem csak Európa számára, hanem a szélesebb körű közönség számára és a pénzügyi beruházások szempontjából. Az ambiciózus javaslatok valóban segíthetnek abban, hogy alapvető változást hozzanak mindazokat illetően, amire szükség van Európában Európában. A 2011-es innovációs uniós eredménytábla azt mutatja, hogy a növekedés és az innovációs teljesítmény lelassult, és az EU nem zárja be az Egyesült Államok, Japán és Dél-Koreával tapasztalható szakadékot. A 27 tagállamoknak nagyon fontos a magánszektor innovációja. A másik megjegyzésem, akkor is, hogyha a Horizont 2020-al kapcsolatban Azonban az első reakciók pozitívak, még nagyon sok munka maradt. Talán nem értünk egyet minden részlettel kapcsolatban, és ezeknek a részleteit már érintették ma délelőtt. Jelenleg a parlamentben és a tanácsban a vita elsősorban azon területekre koncentrál, ahol szükség van arra, hogy világosabban megmagyarázzuk azokat az elveket, amelyek a Horizont 2020-at felépítik. Ebből a szempontból szeretnék rámutatni különösen arra, hogy milyen fontos a pozitív szinergiák kialakítása más EU programokkal. Elsősorban a kohéziós politikát értem ez alatt, ahol megpróbáljuk biztosítani, hogy a kiválóság és az innováció minden európai régióban virágozhat. Szeretném megerősíteni a főigazgatóval együtt, hogy az utolsó ITRE eszmecsere óta a bizottság eh, a Horizont 2020 és a kohézió, kohéziós politika alapok közötti kapcsot megerősíti. Aztán szeretném hangsúlyozni, hogy milyen radikális megközelítést alkalmazunk a Horizont 2020-szal. A különböző szakpolitikai területeket össze kell vonni, hogyha a legnagyobb társadalmi eh, eh, kihívásokkal szembe akarunk nézni, tehát a különböző eh, kutatók és a különböző szereplőknek együtt kell dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a három célkitűzés, vagy három pillér tekintetében, amelyek a Horizont 2020-ban szerepelnek, fontos munkát végezünk. Például a kiváló kutatás az első pillérben az új CO2 megkötés és társa és raktározás szempontjából is új együttműködéseket tudnánk kialakítani. Ezek az új technológiák és eljárások a harmadik pillér alatt lennének kipróbálva. A multidisciplinás témájával kapcsolatban, hogy emlékeztetek arra, hogy a társadalomtudományok és a bölcsésztudományok eh, a társadalmi kihívások minden kérdésében benne lesznek, eh, azokon kívül, hogy például az európai eh, kutatási központ az egyes pillérben is szintén figyelembe lesz véve. Nyilvánvalóan ennek mind a pozitív haszna hatalmas lesz. Hölgyeim és uraim, a parlamenttel és a tanácsa való gyümölcsöző együttműködést tovább várom, de a mai esemény az egy nagyon fontos mérföldkő, mert az ITRA kiváló kollégái, Madara asszony, Eiler úr, Skinner úr, Lamberts úr és Matthias asszony többek között olyan munkát végzett, amely segít abban, hogy minél gyorsabban elvégezzük a munkát, azért, hogy az első olvasatban megvizsgáljuk ezt a kérdést. Végül pedig néhány szót szeretnék szólni azokról a fontos kezdeményezésekről, amelyek az elkövetkezendő hónapokban fontos lesz. Először is nagyon örülök, hogy bejelenthetem, hogy a bizottság elfogadja egy a 2012-re egy közleményt, amely az Európai Tanács február 4-i felhívására válasz, eh, és március 1-én és 2-án eh, eh, is megerősítettek ezeket a szükséges intézkedéseket tesszük meg azért, hogy az kutatók mobilitását és karrierárát biztosítsuk, a határokon útnyúló együttműködést, a tudásnak a köröztetését, és a közpénzekből finanszírozott kutatásnak az eredményeinek az ismertetése, stb. között. Végül pedig másodikként a nemzetközi együttműködés a kutatásban egy külön közleménynek a témája munkája lesz, még az év vége előtt megjelenik ez. A tudomány és technológia és innovációs nemzetközi térkép egyre változik, és Európának meg kell erősíteni a nemzetközi együttműködési keretet azért, hogy a tevékenységünket jobban fókuszálhassuk. Javítani kell az EU és a tagállamok együttműködésében a finanszírozás területén, és meg kell erősíteni az nemzetközi együttműködést, elsősorban a Horizont 2020 keretéken belül. Ez a közlemény részletes célkitűzéseket, kritériumokat és működési elveket fog megfogalmazni, azért, hogy az EU fellépéseket koncentrálja ezen a területen. Végül pedig év vége előtt a bizottság egy közleményt fog kiadni, az Innovációs Unió állapotáról. Ez pedig az új Európa 2020-as mutatókat fogja áttekinteni, és az Európai Tanács következtetéseit február 4-éről. Mint tudják, hogy nagyon sok minden történt az OECD és a statisztikai hivatalok támogatásával. Az első eredményeket most ellenőrizzük és validáljuk. Ezért megfelelő úton tartunk a célok elérésében. A három közlemény a bizottság idei munkaprogramjának része. Ezt tavaly novemberben fogtotta el a testület, amikor Barroso úr az Európai Parlamentben az Unió állapotával foglalkozott. Végül pedig Szártori elnökkel együtt együtt azt szeretnénk mondani, hogy a kutatás és az innovációs prioritázálása nagyon fontos a jövő munkahelyi szempontjából. A korábbi tapasztalat azt mutatja, hogy ez lesz a legjobb módja annak, hogy a jelenlegi gazdasági válsággal megbirkózzunk. Ugyanakkor foglalkozni kell a gazdasági problémákkal, amelyekkel a tagállamoknak sok szembe kell nézni. Ugyanakkor nem szabad elfogadni, elfelejteni, hogy Európa még mindig a világ egyik legnagyobb gazdasága, és 500 millió európárnak, európainak a segítségével, akiknek egyfőre eső jövedelme még mindig magas, szükséges. Tehát nagyon fontos, hogy egy hatékony politikát végezzünk a kutatásban és az innovációban, és a Horizont 2020 is erről szól. Grazie al commissario. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon köszönöm, amit elmondott. Most pedig eh, Uffe Tudal Pedersen úr következik eh, a Dán elnökség képviseletében, Dán tudományügyi miniszter. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni a parlamentnek, hogy meghívták a Dán elnökséget, hogy vegyenek részt a Horizont 2020-ról tartott meghallgatáson. Röviden arról szeretnék beszámolni, hogy a Horizont 2000 20-szal kapcsolatos tárgyalások egy soros elnökség szempontjából hogyan alakulnak. Szoros a program, hogyha azt akarjuk, hogy 2014-re elérjünk a megvalósulási szakaszba az a, az ambíciónk, hogy addig jussunk el a Horizont 2020-szal, hogy a bizottság a program struktúrájáról május végéig meg tudjon állapodni. Egy úgynevezett részleges programot készítünk el, azaz a tanács megegyezik a jövőbeni program alapvető architektúrájáról, de az egyedi eszközök, a konkrét elemek kidolgozására majd a következő soros elnökség, a ciprusi és az ír elnökségek alatt kerül majd sor. Erre csak akkor lesz persze lehetőség, hogyha a tanács szorosan és konstruktívan együtt tud működni az Európai Parlamenttel általában, illetve az ITRE szakbizottsággal konkrétan. Az EU két döntéshozó szervezete egyészségre kell, hogy jusson eh, ezzel a programmal kapcsolatban, olyan módon, hogy az érintetek véleményét is bevonjuk. Ez már a javaslat eh, kidolgozásakor is így volt, és majd a javaslatról folyó tárgyalások során is így lesz. Múlt hónapban Kopenhágában volt egy miniszteri konferencia. A kutatási miniszterek vitatták meg a Horizont 2020-at a legfontosabb érintettekkel tudomány és az üzleti világ képviselői vettek részt. Kavályó úr, az Európai Parlament képviselője is részt tudott venni ezen a megbeszélésen. A konferencián nagyon sok olyan dolog vetődött fel, amelyek egyértelművé teszik, hogy a Horizont 2020 szerkezetéről folyó vita mennyire fontos a kiválóság, a fő kiválasztási kritérium a pályázatok elbírálásakor, globális versenyképesség a másik fontos kritérium. Az Európai Kutatási Tanács szerepét is ki kell emelnünk. Néhány korlátozott számú eszközre eh, akarjuk eh, korlátozni az eszköztárat és bár természetesen a tényleges számokról még nem volt szó, de azért a sarokszámokat meg kell majd határozni. Szeretnénk, hogyha alá húztuk, hogy a fiatal kutatók mobilitása mennyire fontos, megfelelő karrier építési lehetőségeket kell biztosítani a kutatók számára. A kiválóság kutatási infrastruktúra kialakításában a strukturális alapoknak is lesz szerepe. A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergia hatások érvényesülését biztosítani kell. Ez is egy fő téma volt ezen a konferencián ami az iparban a vezető szerepet illeti. A Horizont 2020 hozzá kell, hogy járjon az ipar erősítéséhez. A KKV-k részvételét biztosítani kell célzott eszközökkel, illetve a részvétel megkönnyítésével. Az egyszerűsítés nagyon fontos célkitűzésünk egyensúlyt kell teremteni a bizalom és az ellenőrzés között. Kevesebb bürokrácia kell, és több kutatás. Az egyetemek és a vállalatok közötti együttműködést erősíteni eh, kell. Néhány érintett azzal érvelt, hogy Európa kiváló a tudomány területén, de abban nem jó, hogy hogyan lehet eh, új termékeket piacra dobni. A eh, kutatás és a term, ennek a lefolytása termelés nyelvére is támogatást kell, hogy kapjon. Nagyon fontos kérdésekkel kapcsolatban a e, misszióorientált megközelítést támogatták a résztvevők interdisziplináris megközelítéssel tudunk csak választ adni a társadalmi kihívásokra, ezt sokan kihangsúlyozták. A társadalomtudományok, bölcsész tudományok fontos szerepet játszanak. Egyértelmű, hogy minden kihívásra, ha választ keresünk, akkor ezekre is hagyatkoznunk kell. A társadalomtudományok és a bölcsésztudományok jelenleg sajnos kicsit alárendelt szerepet játszanak egészségben töltött idős évek, ez is a megoldás része kell, hogy legyen, és megint csak itt a társadalomtudományoknak, a bölcsésztudományoknak nagy szerepe van. Aláhúzták a konferencia részvevői, hogy a pályázati felhívást bővíteni kell, lehetővé téve, hogy a kihívásokra adott legjobb megoldást tudják megtalálni a kutatók új kihívások létére is fel kell hívni a figyelmet, ezt is sokan kihangsúlyozták. A fontos szereplők kihangsúlyozták a disziplinákon átívelő megközelítés fontosságát. A tanácsban a munka az itt is felsorolt témákra koncentrál és összességében meg vagyunk győződve arról, hogy sikerül majd az első következtetéseket levonni a május végi tanácsülésen. A folyamat során örömmel várjuk az Európai Parlamenttel a párbeszéd folytatását. Lesz egy közös szakpolitikai szeminárium, amit májusban tartunk majd, meg május 8-án, és ezzel be is fejezném a mondandómat, elnök asszony. Grazie signor Pedersen. Köszönöm szépen, Pedersen úr. Most pedig nagyon nagy örömmel jelentem be a mai legfontosabb előadás előadóját, Burton Lee urat a Stanford Egyetemről. Előadásának címe az EU kutatás és innováció jövője, erősségek és kihívások. Li úr 15 évig vezetett egy tanfolyamot, amely az tanácsadással, intézményi kérdésekkel foglalkozott, a, természetesen a kutatás kontextusában. Európában, Dublinban, Stuttgartban, Barcelonában, Londonban is működtetnek, működtett ennek ilyen kutatóközpontokat, és még a kaliforniai tapasztalatokra is be tud számolni Bertnelli úr. Very Szartori elnök asszony, köszönöm a bevezető kedves szavakat. Nagy lehetőség számomra, hogy az Európai Unióba érkez, a szívébe érkezhettem, a Szilikon völgyből hosszú utat tettem meg. Remélem, hogy a rövid történet, amit elmesélek, szórakoztató lesz, és talán egy kicsit különbözik is a ma délelőtti prezentációk néhányától. Kalifornia köztársaságából érkeztem, nem az Egyesült Államokból. Erre szeretném emlékeztetni önöket. Van néhány másik köztársaság, például Texas is, de nem róluk fogok ma beszélni, mert Kalifornia a Völgy otthona. Sartori asszony mellett Gutierrez Cortinez asszonynak is szeretnék köszönetet mondani. Gály is rendkívül segítőkész volt, például a szállítása megszervezésében a hátteremről, nagyon gyorsan pár szót szólok, majd utána a mai szilikonvölgybeli tendenciákról, aztán a kulcsindikátorokra, amivel a hatását lehet mérni a Horizon programnak, illetve a három európai válsággal kapcsolatos ajánlásaimat is megfogalmazom. A fő üzenetem, amiről beszélni fogok, az a hatás, és a hatás alatt elsősorban munkahelyeket jelentek. Ez a munkahelyteremtés kell, hogy legyen a legfőbb siker. Ezen belül arról beszélek, hogy hogyan oszlik el a hatás. A hetedik kutatási keretprogram, amit legjobban ismerek, ezek alapján, amit vizsgáltam, úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ügy, ami az üzleti alapokra helyezést jelentette, ezek majd a 2020-as horizontban is meg fognak jelenni, tehát ezeket is érdemes figyelembe venni. És végül a, fogok a hatás elemzésről és értékelésről is beszélni, hogy ez az USA-ban mit jelent számunkra, a Horizont 2020 szempontjából mit jelenthet, például a munkahelyteremtés tekintetében, mekkora hatása lehet. Miért a hatásról beszélek? Azért, mert önök számára, képviselők számára ez a legfontosabb – hogyan lehet közép és hosszú távon az én választókerületemben vagy országomban munkahelyeket teremteni. Otthon is ezt várják önöktől, ezen, ezen kell gondolkozni, ez a cél. A kutatás és az innovációból hogyan lesznek munkahelyek, és hogyan tudjuk a családunk számára is jobbá tenni a mindennapi életet mivel én is mérnök vagyok, elég sokat fogok beszélni a csővezetékekről és a tölcsérekről, így műszaki megközelítésben. Aztán őszinte talán provokatív is leszek majd, tehát egyenes beszédet várhatnak tőlem. Ez egy más perspektíva, mint amit Brüsszelben vagy más európai fővárosokban hallhatnak. Ez a szilikonvölgy üzenete lesz. Szartori asszony pár szót szólt már a hátteremről. Én a Stanfordi Műszaki Mérnöki Intézetből származom. A Google, Yahoo, Cisco, Hewlett Packard, Ember és még más hasonló cégek, amelyek megváltoztatták a világot, és még most is globális komoly hatásuk van, együttműködnek velünk. Ők is az új munkahelyteremtés és az innováció élvonalában járnak, akár még Európában is. Ez az iskola a Silicon völgy innovációs ökoszisztémájának a szívében van még ma is. Európai vállalkozást tant is tanítok ebben az iskolában. Ez egy heti szeminárium. Március 12-e volt az utolsó óra a fél évben. A San francisco és a Silicon völgyből is meghívtunk menedzsereket, befektetőket, és ők hatan, heten elgondolkoztak azon, hogy milyen cégek jelenthetnek majd nekik versenyt Európából. Ezen gondolkoztunk. Tehát Európá felé tekintettünk. Az elmúlt években, amikor ezt a szemináriumot tanítottam, akkor látható, hogy ezekkel az országokkal van partnerségünk. Ezekből az országokból érkeztek az elmúlt négy évben Skandináviát a Mediterráneumig és Izlandtól Oroszországig előadóink. Tíz hét alatt óriási kihívás ezt az egész területet lefedni, de igyekszünk évről évre új előadókat hívni. Második alkalommal szólalok fel az Európai Parlamentben, tavaly február volt az első, ekkor is az ITRE vezetői hívtak meg. Akkor a hetedik kutatási keretprogram értékeléséről beszéltem. Most a jelenlegi programok hatását is vizsgálom itt Brüsszelben. Az egyik legjelentősebb személyes tapasztalatom az európai rendszereket most már jól megértettem. Ezt annak köszönhetem, hogy Írországban dolgoztam 2009-től 10-ig a Nemzeti Innovációs munkacsoportban. A kutatás, a tőkebefektetés és az innováció gyakorlatból átültetése voltak a fő kutatási területeim. Az elmúlt néhány évben emellett tanácsot adtam számos európai régiónak, cégnek, vállalatnak. A Daimler például Stuttgartból támogatta az egyik kutatásomat, úgyhogy egy oldalról Írországban, más oldalról európai cégeknél is dolgoztam. Csak hogy tudják, hogy tényleg napra kész vagyok, a Horizont 2020-as program is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, amiket itt a listán olvashattak. És most vissza a Szilikon völgybe. Durván 3 millióan élnek itt, 1,3 millió munkahely van, nagyon high-tech, de a szórakoztatóipar mellett például az orvosi eszközök gyártásában is vezető szerepűek vagyunk. Az újdonság az a mobil és a felhő megjelenése, lassanként az alkalmazásokra épülő gazdaság épül meg az Apple iPhone-jára, az Androidra és az iPad-re épül ez a Windows és a Nokia partnerségeként. Nem sokára a, no- a Windows is megjelenik ebben az új világban. Sokkal gyorsabban fejlődik ez az úgynevezett alkalmazásokra épülő gazdaság a szilikonvölgyben, mint máshol. Ha már a felhőkről volt szó, és a cloud computingról. A digitális egészségügy lesz a következő hullám. Már is komoly kutatások folynak, hogy nemzeti és globális szinten is digitalizálni tudjuk az egészségügyi rendszert. De azt hiszem, hogy a legérdekesebb és legrelevánsabb az önök számára az egy februári tanulmány, ami kifejezetten az úgynevezett app economy, vagy az alkalmazásokra épülő gazdaság munkahelyekre kifejtett hatását vizsgálja. A Nokia BlackBerry Microsoft részételével végeztük ezt, és azt találtuk, hogy kb. 500 ezer USA dollár teremt tenek kifejezetten az applikációk az elmúlt négy évre vonatkozólag. Ez egy új benchmark, ez a leggyorsabban növekvő szektor, úgy az USA-ban, mint a világszerte, és óriási kihívásokat jelent Európának, más régióknak is, ahol még eddig a szoftverek és az okostelefonok, valamint a mobil és a felhő computing szerepét talán még nem hangsúlyoztuk annyira. A legfőbb új munkahely, ami az alkalmazásokra épül, a völgyben jött létre. Persze elterjedt, hogy szerte az USA-ban találhatók új munkahelyek, de főleg a legdinamikusabb, leggyorsabban fejlődő növekvés a félvezetők, az orvosi eszközök, stb. területén a kockázati tőke befektetések segítségével igazából tényleg a szilikonvölgyben koncentrálódnak. Még az európaiak is a szilikonvölgybe jönnek, hogy részt vegyenek ebben. Megnéztük azt, hogy a kockázati tőke befektetés tekintetében hogy állunk, sikerült visszatérni 2008-as szintekre. Itt ágazatokra bontom le az előző ábrát, bal oldalon láthatóak, a, a, a nagy vörössel jelzett uh, szektor az az internet ágazata. Visszatérvén a hatásra. Most már sokat beszéltem a szilikonvölgyről, és arról, hogy ott mik a legfrissebb újdonságok, milyen hatással van mindez Európára. Ezek után a hatás három elemére szeretnék kitérni. Először is fontos felismerni azt, hogy nagyon fontos haladást, előrelépést tud elérni az Európai Unió, tehát érdemes ezen gondolkozni, hogy az Európai Bizottság a kutatás fejlesztés területén mit szeretne látni. A Horizont 2020 nagyon örülök, hogy a hiányosságok és az akadályozó tényezők elmozdításán dolgozik, amelyek még hátráltatták a munkánkat a hetet programban. Az értékelő üléseken az Európai Bizottság tagjai is azt mondták, hogy a hatás részeként ne vegyem az üzleti alapokra helyezést, a komercializációt. Szerintem sem kell ide sorolni, mert ez az európai állampolgárok részére nyújtott szolgáltatásnak minősül. Na most a Horizon 2020 és az FP7-es e közötti különbség az, hogy most inkább az Innovációs Unióra összpontosítanak. Persze most nem tudom az összes elemét ennek kifejteni. Az Európai Bizottság és a biztos asszony is nagyon sok rétűvé ter, tervezte ezt a programot, de én a határokon átnyúló beruházási kezdeményezésre szeretnék összpontosítani. Ez nagyon fontos volt, mert most az ír innovációs stratégiába például a termékdizájn bekerült. Ez volt az első ilyen alkalom. A Stanford két ír egyetemmel együttműködött, hogy a terméktervezési kompetenciákat átültessék az ír egyetemi programokba is. Így a dizájnt az Európai Unión saját innovatív menetrendjén belül egy kicsit fel tudtuk pörgetni. A hatás eloszlásáról szeretnék beszélni most. Hangsúlyozom ismét, hogy a völgyből indulván a kereskedelmi tétel és az új lehetőségek megnyitása az, amire szeretnék összpontosítani. 2012-ben kockázati tőke beruházások körülbelül itt összpontosulnak, amiket bekarikáztam. Ezek azok a területek, ahol leginkább összpontosulnak ezek a beruházások. London, Helsinki nagyon kiválik a vállalkozók ezt tekintetében, valamint Zürich, emellett Stockholm, Dublin, amely a kockázati beruházások tekintetében és az innováció tekintetében is óriási ugrást ért el. A következő ábrán a vállalkozások szempontjából láthatjuk azt, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben az újonnan létrehozott programok, beruházások hova fognak vezetni, hol fognak felgyorsulni. Ezt fogjuk látni a következő ábrán tehát. Tehát, hogyha a kockázatőkéhez való hozzáférés, illetve ennek az eloszlása változik, akkor az lesz, hogy a Mediterráneum és a keleti balkáni területekről el fognak mozdulni a tőkeberuházások ezen központok felé. Ebben az a kockázat, hogy az üzleti esítésnek a az előnyei azok Közép- és Észak-Európában fognak központosulni, és ez bizony politikai problémákhoz is vezethet majd, feszültségekhez is vezethet. Ezért nagyon fontos a határokon átnyúló beruházási kezdeményezés, amit nem csak a kutatási főigazgatóság, hanem a vállalkozási is támogat. Nagyon fontosnak látjuk ezt. A kutatási horizont programelemek azért nagyon fontosak, hogy a munkahelyteremtés egyenlőtlen elosztását is ellensúlyozni tudjuk a jövőre vonatkozólag. Az innovatív vállalkozások határokon átnyúló összekapcsolása egy rendkívül hasznos lehetőség. Anthony Clark vezetésével egy munkacsoport vizsgálja ennek a lehetőségeit. Nyáron fognak valószínűleg egy dokumentumot nyilvánosságra hozni erről. Most szeretnék a hatás elemzés és hatástanulmányok értékeléséről beszélni, hogy az USA-ban hogyan közelítjük meg ezt. És itt most visszatérnék a töltsérekre és a csövekre. Ezt a két eszközt vagy ábrát használjuk arra, hogy az induló vállalkozások hatékonyságát ezek ábrák ezen sémák segítségével vizsgáljuk. A beruházók mindig ezeket az ábrákat nézik. Itt található az ír innovációs munkacsoportnak egy sémája, illetve az, amit Írország számára, az az innovációs cső, ábra, amit Írország számára és az ottani felállítandó cégek értékelése számára létrehoztunk, hogy értékelni tudjuk ezeket. Nagyon fontos az, hogyha egy kicsi cég, amely nem tud esetleg boldogulni, annak a tudása, felhalmozott tudása az újra felhasználásra kerüljön, és ne csak elfeledkezzünk róla. Koncepciós szinten tehát, amikor technikai jellegű vállalkozások indulnak be, akkor ezt az ábrát használjuk az értékelésre. A kicsi, de baloldali szögek, például mondjuk a 2020-ban induló vállalkozásokat jelentik, és ahogy haladunk tovább a töltsérben, a különböző stádiumokon, 1-2-3-ason végig haladva, azt tapasztaljuk, hogy egy vagy több okból a legtöbb vállalkozás, illetve hát elég sok vállalkozás csődöt mond. A vállalkozások 70-90%-a csődbe megy. Tehát a bal oldalról, azt látjuk, hogy nagyon sok céget indítanak be, és nagyon kevés az, amely sikeresnek bizonyul a végén. Itt a kudarcok számait láthatjuk, és azt is láthatjuk, hogy mennyivel karcsúbb ez az ábra, mint az előző. Itt ezt arra lehet használni, hogy egy ország vizsgálja azt, hogy melyik stádiumban hány vállalata jut el, hogyan lehet felhasználni ezeket az ábrákat arra, hogy alulról felfelő építkező módon segítsük a vállalkozásokat. És ennek a megközelítésnek egyébként az az értelme, hogyha egy program kidolgozásakor az embernek van egy elképzelése arról, hogy hány induló vállalkozás lesz sikeres, akkor be lehet építeni egy olyan többszöröző hatást, ami megment néhányat ezekből a vállalkozásokból, és új munkahelyek létrehozását segíti elő. Ezt a megoldást, vagy megközelítést arra is lehet használni, hogy a KKV-k növekedési fázisait vizsgáljuk vele, illetve azt, hogy milyen célok elérésében segíthet a Horizont 2020-as. Fognak egy tesztet kapni majd erről, amit itt elmondtam az ajtóban, úgyhogy figyeljenek. Ez egy olyan megközelítés, amit a beruházók, illetve az USA-ban a politikák végrehajtói is használnak arra, hogy a KKV-kat segítő programokat értékelni tudják. Amikor egy KKV különböző fejlődési stádiumokon megy végig, akkor hol van szüksége támogatásra, többletfinanszírozásra, hogy mindegy egyes stádiumban csökkenjen a csődbe menő vállalkozások aránya. Európa számára is lehetséges kellene, hogy legyen, hogy minden ország számára kidolgozzanak egy ilyen töltsér elemzést. Lesznek olyan országok, ahol nincs elég statisztika, hogy ezt könnyen el tudják végezni, de új érdekes eleme lehet ez az Európai Uniós és Nemzeti Innovációs Politikának is, hogy egy ország elkezdi mérni azt, hogy hány új induló vállalkozás van, és ezek meddig jutnak el ebben a csővezetékben. Hol állunk országos szinten is egy ilyen innovációs töltsérben, hol eh, hogyan lehet a csőd rátákat és a sikerrátákat európai országonként összehasonlítani egymással. Aztán ugyanezeket az ábrákat ágazatonként is megrajzolhatjuk. Az ágazatok között nagy különbségek vannak, például az IKT és mondjuk a az orvosi eszközök területén nyilván másmilyen lesz az ábra. Szeretnék rámutatni arra, hogy ez egy alulról felfelő építkező megközelítés, amivel lehet mérni a, mondjuk a Horizont 2020-as konzorcium működésének a hatásait is. A népességet lehet mérni, a projekteket lehet mérni, lehet mérni azt is, hogy mennyire vagyunk sikeresek az FP7-es programokhoz képest. Tehát a jövőbe tekintés szempontjából is hasznos. Az elmúlt napokban folytatott Európai bizottság vagy emberekkel folytatott beszélgetéseimben azt hallottam, hogy hivatalosan ilyen elemzést a vállalkozási főigazgatóság nem használ, ezt érdemes lenne kiigazítani. Úgy tudom, hogy a kutatási főigazgatóság sem vizsgálja az FP7-es eredményeit ilyen típusú elemzéssel. A munkahelyek száma, amelyet a felülről lefelé irányuló támogatások révén hoztak létre, nem világos számunkra, hogy ezek milyen modellekkel mérhetők Európában. Nem tudom, hogy ezek a modellek, amelyeket jelen pillanatban használnak a főigazgatóságok, honnan szerzik az adataikat. Ezt érdemes lenne megtudni. Oda szeretnék kiukadni, hogy a hatás méretét a 2020-as stratégia tekintetében a munkahelyteremtés területén hogyan lehet mérni, hogyan lehet megbecsülni. Hát először is mindig megbecsült számokról van szó. 2025-ig 3,7 új munkahelyet lehet létrehozni. Tehát két, 12 évünk van erre. A slide jobb oldalán 7,5 kockát látunk. Mindegyik 25 ezer új munkahelyet ábrázol, amelyet az alkalmazások repülő gazdaság fog létrehozni. Hogyha ezt tekintjük benchmarknak, hogy egy bizonyos időszakasz alatt mennyi új munkahely jön létre, akkor azt látjuk, hogy a 12 év alatt a 3,7 millió új munkahely azt jelenti, hogy a Horizont 2020-as alatti munkahelyteremtés duplája lesz az USA app vagy alkalmazás gazdaságának, a hatásának. Kérdésem tehát az, hogyha az USA szoftverekre épülő, alkalmazási sokra épülő gazdaságát, ami nagyon gyorsan fejlődő ágazat, vizsgáljuk, az mennyi munkahelyet tud létrehozni, akkor ez a 3,7 millió, amit a Horizont 2020-as előirányoz, ez valóban reális-e? Ezen érdemes lenne elgondolkozni. Hogyha egy ilyen általam említett töltsérelemzést el tudnánk végezni, azzal is meg tudnánk vizsgálni, hogy vajon mennyire reális, reális ez a célkitűzés. Az USA-ból nézve az európai válság nem az euróról szól nem a nemzeti adósságok szintjéről, az integrációról, hanem az innovációról szól. Az innovációról szól, és sajnos sem a média, sem a közvélemény nem figyel erre oda eléggé, mert nem magyarázták el nekik megfelelően. Az innovációs válság alatt azt értem, hogy hát ez természetesen mind a a völgy szemszögéből nézem, ahol az induló vállalkozások száma rendkívül magas, ahol rendkívül magas a munkahelyteremtési arány. Tehát lehet, hogy éppen ezért nagyon provokatívnak hangzok önök számára, de a mitek szemünkben úgy látszik, hogy a fenntartható és felgyorsítható munkahelyteremtés hiányzik Európából. A legfőbb induló vállalkozások a sikeres IT vállalkozásokból származnak. Például a Google-ből több száz milliómos nőtt ki, akik új cégeket hoztak létre, amelyek szintén rengeteg munkahelyet hoztak létre. Ugyanezt történt a Facebookkal vagy a Yahoo-val. Tehát egy-egy ilyen nagy IKT cég hatásaként új cégek és új munkahelyek jönnek létre, legalábbis az USA-ban, de Európában ezt nem látjuk. A Nokia nem volt ilyen hatással, mint a Facebook, vagy Seattle-ben, vagy a Silicon Valley beli cégek Kaliforniában. Nem látunk olyan új ötleteket, amelyek a globális színteret meg tudnák zavarni bármilyen tekintetben is, és Európából származnának. Európa nem úgy működik, mint mi a Szilikonvölgyben, az USA-ban, ahol az innováció és a munkahelyteremtés bajnokai vagyunk. És ezt az ipari ágazat épp úgy tiszteletben tartja, mint a kormányzat. Vannak kivételek Európában, de igazából annyira sok nincs. Hogyha nem összpontosítunk a szoftverekre, hanem visszatérünk a, az európai innováció hagyományos erősségeire, ahol eh, például Európa sokkal az USA előtt jár, akkor ott az a probléma, hogy a multiplikátorok ezekben az ágazatokban sokkal alacsonyabbak, mint a szoftver ágazatban. Tehát, hogyha az USA-ban azt mondják, hogy jó, a völgyel soha nem tudjuk felvenni a versenyt a szoftverek tekintetében, igen, ez lehet, de ezzel a magas multiplikátor hatással rendelkező ágazatokat, ha nem versenyeznek velünk, akkor egész egyszerűen tányéron nekünk adják. Az amerikai régióknak is vannak hasonló problémái, például, ha a középnyugatot nézzük, vagy a szén és acél övezetet, ezek lemaradtak. Hogyha nincs erős szoftver elem az innovációban, akkor sokkal alacsonyabb a multiplikátor hatása bármilyen innovációnak, és ezért sokkal kisebb mértékben teremtődnek új munkahelyek. Néha nem lehet, még egy dolgot említeni, néha nem lehet a kutatóintézetekre hagyatkozni, hogy ők húzzanak minket előre, és ők ösztönözzék azt az innovatív magatartást, ami utána a új cégek létrejövetelében csapódik le. A tudományos kiválóság a legfőbb cél, hangzott el itt a délután, vagy a délelőtt folyamán, de számunkra, persze ez nagyon fontos, de mi ezt máshogy látjuk. Számunkra más szerepe is van a kutatóintézeteknek. Nagyon támogatom éppen ezért ezt az új kezdeményezést, a Horizon 2020-at, mert megpróbálja megerősíteni a KKV ágazatot a, abban, hogy piaci igényeknek megfelelő kutatásokat végezzenek majd az ő érdekükben, az ő ösztönzésükre a kutatóintézetek. Persze a KKV-k nem lehetnek az egyetlen húzóerő az innovációban. Írországban is azt tapasztaltuk a munkacsoportban, hogy főleg az egyetemeket vizsgáltuk. De igazából a vállalkozási innovációval szinte nem foglalkoztunk. Az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak ezzel kell többet foglalkozni, erre kell több programot kidolgozni. A kutatás által vezérelt innováció nem elég, ezzel nem lehet elég új munkahelyet létrehozni, hanem a cégekre kell összpontosítani, és a cégek kell, hogy megmutassák az irányt. Például az USA-ban és erre összpontosítunk az ipar és a vállalkozások által generált innováció. Ez az, amire az USA hagyatkozik, és amerre Európának is kéne. Persze többet lehetne még az átláthatóság tekintetében is tenni a szellemi tulajdonlog jogvédelmében, adat bankok, archívumok védelme tekintetében A különböző vállalkozók a komercializációs folyamatban fontos szerepet játszanak, aztán beszéltek az egyszerűsítről azért, hogy az, az Egyesült Államok beli, vagy pedig nemzetközi szervezetek miután részt vettek a 7. keretprogramban, akkor például különböző vállalatok, nagyobb vállalatok, NASA, kutatóintézetek, stb. a nyugati parton lévő intézmények képviselőivel vitát, szemecserét folytattunk, és elmagyaráztuk, hogy az, e- a, <laughs> az Európai Bizottságnak az anyaga tulajdonképpen mit is jelent amerikai jól. Tehát, még, de még E, e, e, akkor is nehéz volt a hetes keretprogram konzorciumaiban részt venni. Nos, tehát nagyon fontos, hogy a Horizont 2020-ban egy olyan munkát végezzenek, amelyek nagyon célzott kezdő vállalkozásoknak szóló információt hoznak létre. Ez egy, ugyanis egy nagyon fontos teljesítményi és innovációs mérőmódszer, és ez mind az Európai Unióban, mind a világon fontos. Végül pedig ezekkel a konszorciumokkal a szellemi tulajdonjogok széttagoltságának a problémája is jelent, jelentkezik. Nagyon fontos a, eh, a, a kockázati tőkét is bevonni ebbe eh, a, terek, eh, a területre, például hogy mikor vonják be a kockázati tőkét, melyik stádiumban, a kezdetekkor vagy máskor. Tehát tulajdonképpen figyelembe kell ezeket is venni, tehát hogy milyen modelleket kell alkalmazni a különböző stádiumokban. Aztán végül ez nem EU, EU szinten, ez nincs benne ebben a, ezek között a modellek között, de eh, azt hiszem, hogy eh, az egyetemi reformoknak eh, az innovációs és reform programok központjában kell lenni, mert hogyha nem változtatják meg a kultúrát, hogyha a diákok nem indítanak vállalkozásokat, hogyha nincsenek az egyetemeken belül olyan csoportok, amelyek a kulturális változást elindítsák, akkor ez nem fog megtörténni tehát hogyha ez nem történik meg, akkor nem érik el ezt az eredményt. Ebben a programban én azt várom, hogy az új Horizont 2020-ban van-e olyan terület, ahol tényleg egy valódi felemelkedés jelent, vagy pedig csak kis pontok lesznek. Én úgy látom, hogy hogy nem történik meg ez az inflekciós pont, hogyha nem teszünk valamit. Egy ország foglalkozott ezzel a problémával, ez pedig Finnország. Az egyetemi reformban 2009-ben indították ezt a reformot, de ez még a, épp ezért ez még a korai stádiumban van. És úgy reformálták, hogy az állami egyetemek kikerültek a kormány keretből, pontosan azért, hogy a vállalatokkal könnyebben tudjanak együttműködni. Nos, ennyit akartam mondani, és nagyon várom a kérdéseiket és a megjegyzéseiket. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Dr. Burton Lee Nyilvánvalóan láthatják, hogy erősen túlléptük az időkeretet. De mivel dr. Lee Kaliforniából egészen idáig eljött, azt hiszem ki kellett használnunk, hogy egy nem európai szempontból is kilássuk ezeket a kérdéseket. Nos, akkor a következő előadók, illetve most kérdésekre személyenként két perc jut. Két kérdésem lenne. Az elsőt a miniszterhez intézem. Az illő tisztelet megtartása és az udvariasság megtartása mellett, de egy ilyen előadás után hát azért elég pessimistán vizsgálom azt a kérdést, hogy hogyan zajlanak majd az egyeztetések a parlament és a tanács között. Teljesen értetetlen, hogy a Dán elnökség eh, miért döntött úgy, hogy nem a következő versenyképességi eh, tanácson eh, vitatja meg a Road to Participation témáját. Itt a, létezik egyik oldalon a pénzügyi keret, látjuk, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre, és még a következő versenyképességi tanács csonsek lesznek készek a miniszterek arra, hogy megvitassák a részvételi szabályokat, a Rules of participation a Horizont 2020-at. Hát kérdezném, hogy egyáltalán a miniszterek tanácsa akkor mit csinál, és a több éves pénzügyi terve vonatkozó tárgyalások országoknál miért nem születik már itt is előrelépés, miért nem beszélnek a miniszterek a részvételi szabályokról. Mm, így nagyon, nagy, nagyon nehéz lesz majd tárgyalni a tanácsnak a parlamenttel. Szeretném meghallgatni, hogy mi erről a véleménye. És hogy hogyha az egész tematikával próbálnak ezt besorolni, például ha megmaradunk a jelenlegi költségvetés mellett, akkor 2013-ban körülbelül a költségvetés 6-7 kal nőne. Ez gyakorlatilag egy megkettőződés, helyett egy nagyon mérsékelt növekedés, és ezzel bebetonoznánk betonoznánk ezt a következő költségvetési javaslatokba. Tehát itt 2020-ban nem fogjuk tudni elérni azt, azt, hogy a K plusz F kiadások a GDP 3%-ára menjenek fel. Ugyanis ehhez már a tanácsnak itt alapvető lépésekre lenne szüksége. Egyébként Klin asszonyhoz intézem a következő kérdést. Ebben az összefüggésben különösen a most hallott előadás után kockázati tőke, vállalkozás, ezekről hallottunk. A program mellett, amit a parlament támogat, támogatja azt, hogy legyen egy kockázat megosztó facilitás, és igazából kevesebb hangsúlyt kap a vállalkozás ügye. Hogyha ezt a 4 milliárdot odaadjuk, akkor az emelő hatás révén egy-öt arányban ez 50 milliárdra menne fel, és ha arra gondolunk, hogy a vállalkozás mennyire fontos, akkor nagyon fontos lenne, hogy ez tényleg így történjen. Mi erről az ön álláspontja? Az utolsó kérdésem a nemzetközi dimenzióra vonatkozik. Erről is hallottunk, bár elég keveset. Amerikában ezek a programok elég vonzóak. Egy sor célt is felsoroltak, beszélünk itt feltörekvő gazdaságokról, szomszédságról, bővítésről, fejlődő országokról, azután utalunk olyan konkrét kérdésekre, mint country clinical trial, biotechnológia, azután ember, bio, embertudományok, frontier programok. Itt a stratégiai dimenzióra kérdeznék rá, milyen partnerekkel, milyen feltételek mellett történne ez, és a részvétel, itt a kiváló régiókat hogyan lehetne az európai kutatási programokat tovább erősíteni. Signor Köszönöm szépen. Kérem, hogy tartsák meg a, az időt. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ön az együttműködést a strukturális alappal hogyan tekinti. Reméljük, hogy a biztosnak ez a kezdeményezése foglalkozni fog a végrehajtás, késelkedő végrehajtás problémáját, illet, problémájával, a Lisszaboni szerződésben való késlekedésről van szó. Ugyanis a gazdasági támogatási mechanizmus mellett szükség van egy technológiai támogatási mechanizmusra is, hogyha valóban komolyan gondoljuk, hogy Európában elterjesszük a kiválóságot. Az ö, ö, kiválóság témája az engem elvezet Kaliforniához, hiszen láthatjuk, hogy ő, ő, dr. Lee hogy látja Európát. Ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy az európai individualizmus a neandertáli időszakokba visz bennünket vissza, ugyanis a krományoni ősember áldozatával vált az, hogy innovál, annak eredményeként, hogy innovációt akart bevezetni. Nos, a különböző kulturális szintek és hátterek kérdése felveti, hogy hogyan tudunk az innovációs és kockázati tőkei deficittel megbirkózni. A jelenlegi recesszió amely legalább olyan rossz, mint az USA-ban a 920-as években, felveti azt a kérdést, hogy hogy Eh, az Európában hiányzó amerikai egyetemek szerepe eh, hogyan fogja befolyásolni a jövőt, amit én eléggé pessimistának látok. Köszönöm szépen. Eh, thank you very much. Úr. Nos, először a három előadó kiváló megjegyzéseket tett és a biztos már felvázolta a témát. Tehát láthatjuk, hogy Európa és Korea és a többi vezető hatalom között nem sikerül az árkot áthidalni. És Pedersen ortól is használ, hallottuk, hogy milyen problémák vannak, és aztán Lee doktor is említette ezt. Én Írországgal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy nagyon fontos, hogy a sikereket Európába is áthozzuk. Nagyon fontos az, amit Dilly doktor mondott, hogy új termékeket és munkahelyeket kell hozni, létrehozni a kutatás eredményeként. És azt mondta, hogy az egyetemeken létre kell hozni azokat a, ki kell képezni azokat az embereket, akik ezt az új termékeket létrehozzák. És a 3,7 millió munkahelyet is létrehozzák. Köszönöm szépen. Úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Miután nagyon rövid az idő, Burton Lee úrnak szeretném megköszönni az előadást, nagyon sok igazságot tartalmazott, sokat fogunk még ezen vitatkozni és gondolkozni rajta. A kérdésemért azonban a Dán elnökséghez és a biztos, biztos asszonyhoz intézem. A participációs szabályok eh, előadójához, Éler kollégámhoz csatlakoznék a kérdésemmel. Amikor ön azt mondja, hogy az ír elnökség alatt fog majd lezárulni a költségvetési vita, akkor a e, Horizont 2020 minden részletéről beszélnek? Vagy e, önök az elnökség esetleg még e, csökkentési javaslatokat is beterjesztenek? minden alkalommal, ugye kétszer-háromszor is követeljük a költségvetés növelését, hogy több pénzt kapjanak a programok, de valószínűleg ez kudarcot fog vallani a tanácsban. Mire koncentrálunk, hol csökkentsünk a programban? és szeretném meghallgatni, hogy a tanács mit javasol a, a, a csökkentésekre. Ugye mi, mi, mindenhol vágni akarunk a költségeken. Én például lennének ötleteim, de a, a küri program több pénzt kellene, hogy kapja, másút lehetne csökkenteni. A kiválósághoz való hozzáférés, az Access to Excellence kapcsán azt kérdezném a biztos asszonytól, hogy lehetne garantálni azt, hogy valóban legyen verseny az új közép-dél-kelet-európai intézmények, kutatóintézetek között, és lehetne koordinálni itt a forrásokat? Hogyha kötelező lesz a strukturális alapforrásait felhasználni, és mellé társítani a kutatási pénzeket, kérdezném a bizottságtól, hogy lehet garantálni, hogy ez így megtörténhet. Köszönöm szépen. Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, itt a forrásokról folyó vita nagyon központi kérdés most az adósságválság közepén. Nem túl rózsásak a kilátások, nem számíthatunk arra, hogy itt borzasztó sok pénzt kapnak ezek a programok. Biztos asszony, az ön adőgyi kérdéseket felelős kollégája a Small Business Act-tel, a kisvállalkozói intézkedés csomaggal tulajdonképpen az adó kérdések kapcsán azt próbált elérni, hogy lehetne optimalizálni a KKV-k adóztatását hogyha például a kutatást ele, ele lehet vonni az adó, vagy el lehet számolni költségtételként a számvitelben, és így kockázati tőkét tudnának felhalmozni, hogy egyáltalán a kutatásra járó kockázatot a vállalatok fel tudják vállalni. Tehát a pénzt először meg kell keresni, még mielőtt ez kockázatvállalásra rendelkezésre áll. El kellene gondolkozni azon is, hogy esetleg egy flat tax-et, egy egy kulcsos adót bevezessünk-e a kutatásra. A tudomány, a kutatás területén dolgozók számára ismeretes egy ilyen a jövedelem, személyi jövedelemadó területén, és így mondjuk csökkenteni lehetne a költségeket, és mégis jó fizetéseket tudnának ezek a vállalkozások fizetni. Tehát valahogy az adózás hogyan lehetne hatékonyabbá tenni ezen a területen. Elgondolkozhatnánk, hogy legyen egy 2020-ig terjedő úti terv, egy roadmap, amiben meghatároznánk a fő lépéseket. Jara Merkis. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, és többi előadó. Köszönjük ezeket a kiváló előadásokat. Burton Lee úrhoz szólnék, a Silicon völgyben is találkoztunk vele, és más alkalmakkal is. Nagyon érdekes volt, hogy azt mondta, hogy az innováció szempontjából nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk. Ez azt jelenti, hogy az egyetemeken vannak még 80 feletti emberek, is, e, és mondta, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a fiatalok felé forduljunk, hanem az idősek e, felé, hiszen egy intelligens gondolkodó ember az nem csak a fiatalok között található, hanem az idősek között. Európában e, nem, már pedig nem tesszük ezt, tehát nem foglalkoztatunk mindenkit. Most pedig akkor a biztos asszonyhoz fordulok. Mik az előfeltételei egy ország politikájának Például Hollandiában van egy ágazati megközelítés, és az európai politika az társadalmi kihívásokra koncentrál. Hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Tehát eh, hogy tudják biztosítani azt, hogy az európai szakpolitikák valóban azt az eredményt érjék el, amit céloztak? Aztán Lee úr beszélt az induló vállalkozásoknak a célkötözéseiről. Eh, van erre eh, példa az Egyesült Államokban, ahol ezek a célkitűzések működnek a kezdővállalkozásokkal kapcsolatban? Beszéltem már a biztossal kapcsolatban az ágazati megközelésekről. Ön a szaftveret emlegette, és azt mondta, hogy ennek az erejét figyelmen kívül hagyjuk. Li úr, nem vagyunk információs technológiai mérnökök mindannyian, minden, de ha ágazati megközelítést alkalmazunk, akkor az tulajdonképpen pont az ellenkezője annak, mint amit ön mondott. Tehát vagy vagy a kérdés, vagy pedig ennek a keveréke is lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon sokat dolgot feljegyeztem, de különösen egy érdekel. Lee doktor a fogalmakról beszélt inkább, mint konkrét dolgokról. Pedig nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy az innováció fogalmáról beszéljünk, ahogy azt Európában látjuk. Tehát ugyanis ez fogja a megfelelő kutatási hátteret biztosítani, és az innováció feltételeit biztosítani. Európában az a probléma, hogy ágazati, széttagolt politikánk van. És túlságosan hozzászoktunk ahhoz itt a parlamentben, hogy elfogadjuk ezt, és igazából nem egy európai kutatási kultúrát építettünk fel, amelyben elfogadtuk, hogy a középszerűség eh, lehet a szabály, és nem akarjuk megváltoztatni az embereknek a gondolkodását. Tehát amikor az európai eh, mod, egyetemi modell eh, megváltoztatásáról hallottam, az elszámoltathatóságáról, az meglepett, mert ilyesmi nem létezik Európában. Épp ezért két kérdésem van, az egyik Lee doktorhoz, a másik a biztos asszonyhoz. A Horizont 2000-hoz az nem lesz egy varázspálca, ami mindent megváltoztat, de biztos asszony, hogy gondolja, lehetséges, hogy elég bátrak legyünk, és a parlamentben megvan ez a bátorság, hogy valóban elszámoltathassuk a tagállamokat és az egyetemeket, hogy valóban a változásokat megtették-e. Ugyanis lehet többet tenni de itt külső értékelésekről beszélünk, tehát az európai egyetemek külső értékeléséről. Tehát, hogy épp ezért, hogy a kiválóság számára megnyitsuk az ajtókat. Most akkor Lee doktorhoz intézem a kérdésemet. Mik ezek a, tehát milyen kulcsokra van szükség, hogy megváltoztassuk a kultúrát, a felfogást? Tudjuk, hogy az első az nagyon hasznos, Tudjuk, hogy a lézerrel való műtétek azok jók bizonyos dolgokra, de Európában sok mindennel foglalkozunk, ahogy hát, hogy néhány dologra koncentrálnánk. Köszönöm szépen. Szeretném az előadóknak megköszönni az elmondottakat, és kérdésemet a biztos asszonyhoz intézni. Hallottuk, hogy mennyire fontos az, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést, hogyan lehet eladni, piacosítani a kutatási eredményeket Európában. Gondolhatnánk-e valami olyasmire, ami e, először Európában e, születik meg valami, elvre épülne, és mondjuk létrehoznánk egy szakítói csoportot, akik ezen dolgoznának. A szakértők e, gondolatait azután megpróbálnánk megvalósítani, és erre lehetne építeni azután a támogatást. Hát azt támogatnánk, hogy konkrét termékeket lehessen előállítani a kutatási eredmények hatására, hogy így kihasználjuk az agykapacitásokat. A szinergia kérdésére szólva. Nyilvánvaló, hogy a Horizon 2020 és a kutatás közötti kapcsolat kapcsolatot erősíteni kell. Itt elhangzott, hogy kapcsolódik a e, kohéziós alaphoz is e, ez a típusú támogatási rendszer. A kérdés az, hogy a strukturális alapokkal együtt hogyan tudnánk olyan kutatási infrastruktúrákat létrehozni, amikben felhasználjuk a Horizont programban rendelkezésre álló forrásokat is, és tudnánk esetleg interdisziplináris módon eljárni a finanszírozási oldalon is, összevonva a több lehetséges forrást a két fő program céljaira. Itt a parlamentben szeretnénk hallatni a hangunkat, ez és együttdöntési eljárásról van szó, tehát ezt se szabad elhanyagolni. Johnson úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóinknak. Rendkívül érdekes volt, amit hallottunk tőlük. Most szeretném megragadni az alkalmat, és az USA és Európa összehasonlításában gondolkoznék tovább, és konkrét kérdéseim is lennének ezzel kapcsolatban. Lee professzor az előadása végén valami ilyesmit mondott, hogy tulajdonképpen nem a mi feladatunk az, hogy legyenek reformok az egyetemeken. De hát azért mégis befolyásolhatja ez is a programjainkat, a kutatási programokat, a Horizont 2020-at, illetve visszafelé ezekkel a programokkal elérhetjük azt, hogy megnyitottabbak lesznek az egyetemek a jövőbeni jelentéstevő munkámmal is talán hozzájárulhatunk majd ahhoz, hogy úgy alakuljon a Horizont 2020, hogy ezzel is hozzájáruljunk az egyetemek, a felső oktatás nyitottabb átételéhez. Ez talán az első kérdésem, vagy megjegyzésem. A második kérdés. A Silicon völgyben szerezte ön a tapasztalatait, Finnországra, Svédországra, más országokra is utalt. Kérdésem a következő hogyha összességében Európában lehetővé tesszük azt, hogy több legyen a kutatás, az innováció, nyilván, hogy ezt akarjuk, hogyha egyrészt megpróbálunk egyes rendszereket, helyszíneket erősíteni a különböző országokban, Ön is utalt például néhány olyan kutatási központra, amelyek már ma is erősek. De hogyha így járunk el, ha ezeket erősítjük, ez a helyes út, vagy pedig a Horizont 2020-szal inkább azt kellene elérni, hogy e, legyen több szinergia, legyen több csere e, Európa különböző részei között. Meg tudnám mondani nekünk, hogy hol lenne a leg hatékonyabb a támogatás, a kutatási innovációs kapacitásunkat hol kellene a leginkább erősíteni, hogy versenyképesebbek legyünk? Milyen kombináció lenne optimális? Köszönöm szépen, ugye az elnökasszony. Most pedig sajnos le kell zárnunk a hozzászólásokat, és a biztos asszonyt, a többi előadót is arra kérem, hogy próbáljanak meg röviden válaszolni. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Éler úr kérdésére válaszolni. Először sajnálom, hogy már nincs itt, de itt van. Jaj, csak elköltözött máshova, máshol ül. Nem ott ül, ahol az előbb. Tehát a kockázati tőke és a kockázat megosztási facilitás, mint tudjuk, nagyon sikeres volt. Ezt külön is értékeltük függetlenül, és az eredmény ugyanaz. Az itt befektetett tőke, az EIB és a bizottság által befektetett pénz nagyon-nagyon jó hatásokkal hasznosult a vállalatoknál. December elején Filip Meistattal aláírtunk egy megállapodást, miszerint módosítjuk az együttműködési megállapodást. Itt három dolgot látok. Először is nagyobb emelő hatást kell adni ennek az eszköznek, ami nagyon fontos, tehát hogy multiplikátor hatás érvényesüljön. Az együttműködési megállapodásban foglalkozni kell a kutatási infrastruktúra kérdésével, még pedig hatékonyan, és végül az európai beruházási alap kölcsönöket kell, hogy biztosítson az innovatív KKV-knak. Ez a három dolog kritikus fontosságú a, ezen eszköz szám, vagy facilitás számára, hiszen eddig túl nagy projektekre és nagy vállalatokra koncentráltunk inkább. Most nem akarok eh, kitérni az idegentőke belső tő, idegentőke saját tőke eszközre, ezt gondolom ismeri. Többen rákérdeztek a stratégiára. A bizottság nemzetközi együttműködés erősítésére egy új stratégiát fog kidolgozni, hiszen nyilván stratégiai érdekünk, hogy itt eh, történjenek változások. Szukalesz és Kalantex urak beszéltek a e, kiválóságról, és hogy a részvételt e, szélesíteni kellene. E, Schmitz Eh, úr beszélt már erről, nem akarom megismételni, amit ő elmondott. Önök mind a ketten nagyon helyesen azt mondták, hogy a strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti kölcsönhatások, eh, szinergiák kulcsfontosságúak a tekintetben, hogy több kiválóság legyen Európában. A strukturális alapok eh, forrásait az infrastruktúra kiépítésébe, felszerelésébe, fordítjuk, tehát a hardware-re. A Horizont 2020-ban pedig inkább ugye a kiválóvá tesszük ezeket az infrastruktúrákat, és ahhoz adunk finanszírozást, hogy a, mondjuk a professzorokat arra ösztönözzük, hogy ezekbe a köz, kiválósági központokba tényleg menjenek el dolgozni. Kelly úr és Gutierrez Cortinez képviselők az egyetemek korszerűsítéséről beszéltek. Mind a ketten elmondták, hogy ez nem az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik. Vassziliu biztos asszony már kiadott egy közleményt az egyetemekkel kapcsolatban, én is sok alkalommal elmondtam, hogy nagyon sürgősen modernizálnunk kell az egyetemi felsőoktatási rendszert. Valamennyien ismerjük ezt a buborékot, ezt a felsőoktatási buborékot, hogy hogyan lehet erősíteni az együttműködést az egyetemek és a vállalatok között. Hogyha az egyetemek az első ligában játszanak, úgymond, akkor erre még több lehetőség lesz. Hogyha egy eh, rendszernek nézzük az európai kutatási térséget, akkor nagyon fontos, hogy eh, nyitott, transzparens és érdem alapú legyen az egyetemeknek a rekrutáló tevékenysége. Tudjuk, hogy nagyon sok egyetemen ma nem ez a helyzet. Ez nagy kihívás a tagállamok számára. Eh, mi szeretnénk az önök támogatásával és segítségével ezen tovább építkezni. Fiatal bosszani kutatók január elején azt mondták nekem, egyébként 95%-uk európai volt, akik elhagyták Európát és az USA-ba mentek, de valamennyien azt mondták, hogy vissza akarnak jönni Európába, de azt mondták, hogy csak akkor, hogyha nyitott, transzparens felvételi rendszer fog működni az európai egyetemeken. Rübig úr, adórendszer. Nos, Rübig úr tudja, hogy az adók az Európai Unióban eh, adókat változtatni nagyon nehéz, hiszen 27 tagállam egyetértésével lehet csak ezt megtenni. Sokan azt kívánják, hogy bár ne lenne ez így, tehát jelenleg ez a helyzet. Nagyon jó példák vannak bizonyos tagállamokban, ahol megváltoztatták az adórendszert, és a kutatásnak, fejlesztésnek, innovációnak adó kedvezményeket adnak. Azok a tagállamok, akik most már ezen az úton járnak, az ő példájukat átvehetnék mások is. Az az ország, amelyet én a legjobban ismerek, nem rég vezette be ezt, ezt a rendszert. Tojasszony, asszony, a magas szinti csoport a kulcs fontosságú technológiák kapcsán tett egy javaslatot, amit a bizottság nem fogadta el. Ez a First of Europe Exploitation eh, szabályt mi nem fogadtuk el, mert szerintük ezt nem lehet szabályát tenni. Eh, de stratégiai európai érdek eh, az, hogy hogy legyen, beruházunk egy nagy projektbe, akkor azt meg lehet vizsgálni, de esetenként bíráljuk el a programokat. Mi abból indulunk ki, hogy nyitottak a kutatási programok, mindenki számára hozzáférhetők, tehát nem csak mindig egy bizonyos nagy célkitűzés szolgálatába állítjuk ezeket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nos, az idő korlátozás mindenkire vonatkozik. Most akkor kérjük a következő előadónkat. Nagyon rövid lesz, Két kérésre közös választ azok. Mindent megteszünk azért, hogy a Horizont 2020-al való megbeszéléseket minél jobban előre vigyük. És nagyon fontos ennek a kérdése, tehát az egész csomagban egy nagyon fontos kérdés, épp ezért a következő tanácsülésen is beszélni fognak róla. Most pedig a tagállamok az egész csomagot áttekintik oldalanként, azért, hogy elemezzék az egész Horizont 2020-as csomagot. Ezt pedig azért tesszük, hogy május végére amikor a következő tanácsülés lesz, akkor az részleges általános megállapodással kapcsolatban legalább elérjünk valamilyen eredményt. És épp ezért most ezeket a kérdéseket kell megbeszélni, és a pénzről majd később beszélünk. Összefoglalásként azt is el kell mondani, hogy a parlamenten jó párbeszédet szeretnénk folytatni már folytattunk konzultációkat, és a kopenhágai informális tanácson is megbeszéltük ezeket a kérdéseket, és remélem, hogy a májusi tanácsülésig további jó megbeszéléseket folytatunk. Nyilvánvalóan különböző problémák vannak, de azért megpróbálunk közös szakpolitikát kialakítani. Tehát valóban küzdünk azért, hogy, hogy elérjük ezeket az eredményeket, tehát ilyen szempontból ambiciózus a tervünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most akkor Lee doktor következik. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek, hogyha valakit kihagyok a válaszaimban Éler úr azt kérdezte, hogy az USA programjainak a tanulságait hogyan lehet alkalmazni. Tudom, hogy az SPR programot megvizsgálta a kutatási főigazgatóság, és úgy tűnik, hogy, hogy ezek a programok jól szervezettek, tehát épp ezért ez jó példaként használható fel. Az individualista és neandertáli gondolkodást illetően remélem, hogy én nem ilyen negatív képet alakítottam ki azt hiszem, hogy a legnagyobb hatás az európai egyetemi kultúrákban annak eredménye, hogy különböző küldöttségek, professzorok és diákok, 20-30 fős delegációk évente kétszer, legalább két hetet törtenek a Silicon völgyben, Stanfordban és Berkeleyben, körbejárnak a kampuszon, és, és megismerik az egyetemet. Ennek nagyon nagy hatása van. Láttuk azt is, hogy azok az egyetemek, mint például a finn egyetek, egyetemek, de a brit egyetemek is nyitottabbak, és ezeknek erősebb diák vállalkozási kezdeményezéseik vannak, ezek vagy egész egyetemeken, vagy pedig üzleti iskolákban, stb. vannak. Kelly úr az új termékek és munkahelyekről beszélt. Azt hiszem, hogy az innovációs politikából a konkrét programok hiányoznak. Az Európai Bizottságnak és a nemzeti kormányoknak vannak programjai, de vannak egész egyszerűen olyan problémák, amik teljesen hiányoznak tehát vannak olyan, olyan iskolák, egyetemek, amelyek például a tervezést egyáltalán nem vennék bele a programjukba. Tehát nagyon fontos, hogy megváltozzon a gondolkodás módjuk. Mód, módjuk. Például azt kellene nézni, hogy az MIT és a Stanford, tehát a Massachusetts Institute of Technology hogyan működik. Jó, akkor én 48 éves koromban tettem le a PhD-t és az MBA-t egy-két évvel később. Azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban komolyan vesszük az életen áttartó tanulás. Vannak olyan asszonyok, anyák, akik 40 éves korukban fejezik be az egyetemi tanulmányaikat, és utána a PhD-t csinálnak ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy mindenkinek a lehetőségeit szeretnénk, lehetőségeinek megvalósítását szeretnénk segíteni. Aztán az olyan Egyesült Államok beli példa, amely a kezdő vállalkozásokat segíti, az nem elterjedt, például a nebraszkai és más államokban az innovációs vállalkozási kultúra elterjesztése még nem történt meg. Ebben Stanford és mások is segíthetnek. Az IKT, a szoftver és a többi területén az, az minden életterületen felhasználhatók. Nos, akkor Gutierrez Cortinez asszony a jó irányítást említette, és ezt én is hangsúlyozom. És szerintem nagyobb fókuszt kellene helyezni bizonyos kérdésekre a Silicon Valley-ben a, a vállalatokon belüli kultúrák és régiókon belüli kultúrák kialakításáról beszélünk, akkor miért nem beszélünk arról, hogy azt a kultúrát kellene kialakítani, hogy Európában innovatívabb vállalati kultúrákat alakítsunk ki. Itt van például a Google-nak a példája, ahol különböző jelentési rendszereket alakítottak ki például, és ez nagyon sikeres volt abból a szempontból, hogy a a leginnovatívabb kultúra a szil- szilikon völgyben hogyan tudott sikert e-, elérni. Tehát azt hiszem, hogy nyitottabban tudunk gondolkodni a kultúraváltásról. Johnson úr kérdésére a válaszom. Én nem ismerem az európai parlamenti eljárásokat, tehát hogy mit lehet tenni és mit nem lehet tenni, de valakinek EU, pán-európai szinten az európai reformra kellene felszólítani. Hogyha hogyha nem az Európai Parlamentnek lenne megtenni, akkor ki más tenni ezt meg? Tehát valakinek vezető szerepet kellene eh, játszani, és sokkal magasabb szintre eh, a, a, a közvélemény eh, a figyelem szempontjából aztán az Európai Egyetemi Kutatási Szintről, szinttel kapcsolatban én azt láttam a kevésbé jól telmes, teljesítő egyeteméknél, hogy az üzleti folyamatokra kellene koncentrálni. Vannak olyan egyetemek, amelyek elszigeteltek, például a lengyel egyetemek, amelyek nem tudják, hogy mi, mi is történik a világban, tehát nincsen globális vagy páneurópai referenciapontjaik. Tehát azt hiszem, nagyon nagy figyelmet kellene fordítani a kutatási témák kiválasztására, a kutatási stratégiára, a rektortól egészen a lejjebb szintig, szintekig ezzel kellene foglalkozni. Aztán a e, Nemzeti Technológia és Innovációs Ügynökségeknél e, ezekkel a kérdésekkel e, foglalkozni kellene, karöltve az egyetemekkel. És és arról tudósítani, hogy mi az igazán vezető kutatás Na most nem tudom, hogy most ezzel a kutatási főigazgatóságnak vagy a Horizont 2020-al kellene foglalkozni, de nagyon fontos Európában a vezetőknek a képzése, akár az egyetemi rektoroktól a középszintű vezetőségig. Úgy tűnik, hogy ezzel senki sem foglalkozunk, és foglalkozni kell az egyetemi vezetőségnek a képzésével azért, hogy megismerjék a legjobb, legújabb folyamatokat a kutatással, az innovációval kapcsolatban. Mert nagyon sok sokan abszolút nem tudják, hogy mi történik a világban, az Egyesült Államokban vagy máshol. Köszönöm szépen. Bene, abbiamo grazie a tutti i relatori. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi előadónknak. Köszönöm biztosasszony, köszönöm a tanács képviselőjének, Lee professzor úrnak. Nagyon késő van, ezért most már valóban el kell köszönnünk önöktől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 Köszönöm. Bene, dobbiamo iniziare i nostri lavori. Folytatnunk kell a munkát. Nos, rendben van, akkor javaslom, hogy kezdjük el a harmadik pódium vitát, a harmadik panelt. Maria de eh, Gracia Cavallo asszony tartja bevezetőt. Köszönöm, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Azzal kezdeném, hogy nagyon örülök, hogy én vezethetem be ezt a panelt. Nagyon fontos a témánk, vezető szerep az iparban, KKV-k. Az európai ipar versenyképessége szempontjából nagyon fontos, hogy milyen a vállalati klíma, és az elmúlt években azt láttuk, hogy az európai kutatás eredményeit nagyon sok Európán kívüli ország gyáraiban hasznosítják. Ez még akkor is így van, hogyha az ilyen gyártásként elkészült termékeket azután visszaszállítják Európába. Ennek tükrében fontos célkitűzés kell, hogy legyen az, hogy erősítsük a Horizon 2020-szal az innovatív KKV-k tevékenységét, ösztönözni kell őket a kutatásra, innovációra, és támogatnunk kell azt is, hogy friss piaci adatokkal rendelkezzenek. Négy olyan kihívás van, amelyekre szerintem különösen oda kell figyelnünk. Ezeket sorolnám most fel. Először is biztosak vagyunk-e abban, hogy a, az ipari vezető szerep és a KKV-k részvétele elég elég nagy figyelmet kap-e abból a szempontból is, hogy meg kell néznünk ezeknek az interakciót a másik két pillérrel. A Horizont 2020-ban a KKV-k részvétele és a vezető szerepben mellé társul még két pillér a társadalmi kihívások kapcsán is biztosítani kell azt is, hogy a kutatástól egészen a piacig minden területet lefedjen a Horizont 2020. Kicsit a Horizont 2020 nem eh, fogalmaz elég precízen az innovációs lánc utolsó részével kapcsolatban. Szerintem világosan kell definiálnunk olyasmiket, mint hogy mit értünk a üzleti hasznosítás előtti szakaszon, zászlós hajóz kezdeményezésen, pilót vagy kísérleti projekteken, demonstrációkon, stb. Harmadik fontos dolog. Hány ez, van-e elegendő eszköz, amit felhasználhatunk? Szerintem igen. Most ezeket kell értékelni, és ki kell választanunk ezek közül azokat, amelyek az adott feladatra a legalkalmasabbak. Hogy mondjak néhány példát erre. Vannak JT-ik, PPP-k, és így tovább. Hogyan tudjuk áramvonalasítani, vagy közös mederbe terelni a leghasznosabb eszközöket, amelyek egy adott konkrét cél szempontjából a legmegfelelőbbek. Végül eh, a finanszírozás mindig kulcsfontosságú kérdés, eh, a kísérletek, eh, a demonstrációk általában nagyon költségesek. Itt egy több forrásból történő finanszírozásra kell építenünk, és ebben a struktúrális alapok vezető szerepet kaphatnak. Biztosítani kell a kompatibilitást az EU állami támogatási rendszerével is. Örömmel várom a vitát, azt, hogy meghallgassam az önök véleményét, gondolatait arról, hogy hogyan tudnánk válaszokat találni ezekre a kihívásokra. Egy konkrét program, a Horizont 2020 megvalósulása jelentés raportőreként minden részlet érdekel engem, és várom az önök inputjait. Ez nagyon segíti majd az én munkámat is, hiszen az ördög a részletekben rejlik, ahogy mondani szoktuk. Köszönöm, és nagyon várom ezt a nagyon fontos vitát. Grazie. La parola Peter Skinner. Köszönöm szépen, Skinner úr kap szólt. Köszönöm, elnök úr, én is megpróbálok nagyon rövid lenni. Európa néha körben jár, akkor amikor a KKV-k ipari finanszírozásáról beszélünk, a vezetés nagyon gyakran máshonnan érkezik, nem Európából. Pedig európai szinten szeretnénk ezt látni. A legjobb pénzügyi eszközeink megvannak, és ha őszinte lehetek, a legrosszabb pénzügyi eszközök is itt vannak, az elmúlt válságban ez nagyon jól kiderült. Mindenki a pénzügyi innovációt és a pénzügyi rendszert kibáztatja, de hát itt ugyanarról van szó. Azt kell megvizsgálni, hogy az induló vállalkozásokat mi segíti. És akkor, amikor 2000-es évek elején a kockázati tőke olyan sokat jelentett, innen hova tudunk tovább lépni? Hogyan tudjuk a kis és középvállalkozásokat folyamatosan finanszírozással ellátni, amikor szükségük van rá? Hogyan tudjuk az ő finanszírozásukat megoldani? És a klaszterek fejlesztése. Ez nem csak úgy kipattan valakinek az agyából, és akkor hirtelen létrejön. Nem. Ehhez együttműködésre van szükség, egyetemekre, klaszterekre, amelyek valahogy megtörténnek, de hogyan tudjuk segíteni őket, növelni őket? Hogyan tudunk a folyamat részévé válni, anélkül, hogy akadályoznánk azt, hogy nem inkább segítsük? Milyen üzleti növekedésre van szükség? hogy növeljük a alkalmazottak, a foglalkoztatottak számát az EU-ban. Az 2020 eh, a Horizont 2020-as sikere az a múlik, hogy emellett olyan eszközöket is ki tudjunk alakítani, amelyek a vállalkozások növekedését elősegítik. És van egy ellentétes megközelítés, itt van a közszektor, az adó pénzek, ezekből hogy tudunk, illetve e-, ezt hogy tudjuk támogatni ebből a szektorból, és ebből hogy tudjuk támogatni ezt a szektort a fejlesztésben. Erről szeretnénk többet hallani a szakértőinktől. Elnök, köszönöm szépen Skinner úrnak a bevezető szavakat. És most pont... Né... A német űrkutatási központ elnöke kap szót. Köszönöm szépen, megpróbálok hasznosan felszólalni a rendelkezésemre álló időben. A globális kihívásokról fogok beszélni. Ezek legtöbbje meglehetősen konkrét. Tehát a megoldásoknak is konkrétnak kell lenni. Ugyanakkor vannak más jellegű kihívások is. Ezeket nem a konkrét kihívásoknak nevezem. Ez az emberek kíváncsisága, vagy a holnappal való foglalkozása. Ezeket a különböző fellépéseket kiváló és nagyon világos módon kell összehangolni. Az alapkutatásból hogyan jutunk el a piacig? Ez a invenciótól az innovációig terjedő út. Hogyan jutunk el oda, hogy egy innovatív termék megjelenik a piacon, és globális kihívásokra választ ad? Most adok néhány példát az légi közlekedés, a repülés és a zűrkutatás területéről, ahol mondjuk a szatelitek, a helikopterek gyártói próbáltak innovatívak lenni, és mi volt a sikerükben a fő faktor. Nagyon fontos volt az, hogy politikai és magán akarat is legyen, hogy megerősítse ezeket a szektorokat. Az is nagyon fontos, hogy az összes érdekelt fél részt vegyen a munkában, harmonizált módon kell a stratégiát megvalósítani. Európai nemzeti, regionális és magánkutatásokat és innovatív programokat kell összehangolni. Megfelelő kutatási láncolatra és ennek szentelt eszközökre van szükség. És kell, hogy legyen egy olyan láncolat is, ami gazdasági hozzáadott értéket teremt. Megfelelő finanszírozásra van szükség a kezdetektől egészen addig a pontig, ahol ezt a finanszírozást az ipar már átveszi. Ez nem csak egy ötlet, hanem nagyon világosan a technológia készenléti szinttel is meg tudjuk használ, határozni ezt. Nagyon világosan meghatározott lépésekből áll ez a folyamat. Ehhez tudjuk kapcsolni azt, hogy a nemzeti kutatási központoknak, az egyetemeknek, stb. hol, melyik fázisban van szerepe. Például a 2-3-as készenléti szinten nagyon fontos a felsőoktatással való együttműködés. A 3-tól 5-ig, 6-ig az új technológiák kialakítása az iparral való együttműködésben következik. Itt is nagyon fontos a kutatók részvétele. A mi központunk egy nemzeti kutatóközpont, ami a biztonság, a, az energia, a űrkutatás és a repülés területeit is lefedi. Nagyon fontos, hogy az alapkutatás és az innováció, valamint az alkalmazás közötti szakadékot befedjük. Ez az egyik feladatunk. Ezen dolgozunk. A légi közlekedés területén globális együttműködés valósult meg. Európán belül is együttműködünk partnereinkkel, csak úgy, mint világszinten. Örülünk a Horizon 2020-as keretprogramnak is, mert ez megerősítheti az együttműködést bizonyos partnereinkkel. A repülés területén nagyon világos stratégiai és kutatási menetrendünk van, az úgynevezett Flight Path 2050 érinti az oktatást, a kutatási kapacitásokat, stb. Ennek a kutatási és innovációs menetrendnek figyelembe kell vennie azt is, hogy mi mit csinálunk, a repülést európai és nemzeti prioritásnak szeretnénk látni. A kutatási infrastruktúra elvárásainkat szeretnénk, hogyha támogatnák létrejöttükben, és a kompetens, jól képzett, motivált emberek képzését is szeretnénk, hogyha támogatnák, valamint a KKV-k részvételét az innovációban és a gyártásban. A nemzetközi űrközpont, űrállomás, sal is foglalkozunk. Európának nagyon komoly jövőbeli tervei vannak ezzel kapcsolatban. A kontrollközpontok, az összes ehhez kapcsolódó témának vannak nagyon komoly ipari aspektusai. A Galileo és a GMS európai programoknak is nagyon fontos, hogy a pénzügyi háttere biztosítva legyen és folytatódjanak. Nem csak az űrkutatásról beszélünk, csak nézzük meg a Galileót. A Galileo egy olyan program, ami egy társadalmi igényt tud kielégíteni. Hiszen műholdas navigációt tesz lehetővé, akár a közutakon is, vagy mondjuk a vonatok biztonságát növeli azáltal, hogy az összeütközéseket el lehet kerülni általa. Aztán az energia területén is nagyon fontos vizsgálatokat végzünk, azáltal, hogy az űrből végzett kutatásokkal segítjük elő a biomassa, a geotermális energia, a szélenergia, illetve a vízenergia megfelelő kiaknázását. A különböző Európai Uniós tagállamok és az ESA, az Európai űrügynökség vezető együttműködése szintén segít céljaink elérésében. Milyen ajánlásaim vannak e tekintetben? Nagyon fontos, hogy európai kutatási és innovációs stratégiákra legyenek alapozva az innovációs programok. Ilyeneket hozzunk létre. Az is fontos, hogy a 2000, Horizont 2020-as megfelelő finanszírozásban részesüljön, és az egyes innovatív lépéseknek is meglegyen a megfelelő finanszírozása, a kicsitől a közepesen át a nagy projektekig. És minden kutatási szereplő számára legyenek lét, rendelkezésre álló támogatások. Aztán a gazdasági hozzáadott értéket jelentő láncolatot szeretném itt most bemutatni. Nem elég az, hogy mondjuk a repüléstől hirtelen átugrunk a piacra, a kutatásra, az alapkutatásra, a piaci megvalósításra. Nem, az úton különböző tudományokra van szükség. Például a robotikára, de a robotikának viszont másodarról nem csak a űrkutatási, hanem mondjuk orvosi kihasználtsága is lehet. Tehát a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezeket összehangolni, hogyan tudjuk a különböző tudományágak közötti tudásátadást megoldani, és az ő együttműködésüket megerősíteni. Az ipar, a kkv és az új induló vállalkozások számára is ez előnye járhatna, hogy az egyik tudományákban felfedezett új eredményekből a többiek is azonnal hasznosulni tudjanak. Grazie. Nagyon szépen köszönöm. Chiara De Caro következik most. Okay, thank you for the invitation. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm e, nagyon örülök, hogy ilyen izgalmas, érdekes előadásokat hallottunk. Én az IBAN-nak a vagyok a e, vezetője, e, ez pedig az European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Other Early Stage Market Players cég megpróbálom elmagyarázni, hogy miért is vagyok itt, tehát én miért vagyok fontos. A Business Angels fogalmat szeretném először elmagyarázni, hogy biztosan ugyanarról beszéljünk. Tehát a meghatározást 27 tagállammal dolgoztunk ki, ezek a tagjaink, és egész Európában így alkalmazzuk ezt. A Eh, tulajdonképpen a Business Angels az egy eh, magán befektető, aki a saját pénzét eh, fekteti be közvetlenül, elsősorban az úgynevezett seed, tehát kezdővállalkozásokba, és közép és hosszú távon próbál a vállalkozó részére kapcsolatokat, potenciális ügyfeleket biztosítani. Bizonyos, nyilván bizonyos szabályoknak meg kell felelni, mint például a pénzmosás elleni tevékenység, és a többi. Nos, a 260 ezer eurót kell együtt beruházniuk. Ez pedig a finanszírozásnak a lánca. Láthatják, hogy először a, a, a vállalkozások a beruházások első körét a család és mások körében teszik, aztán pedig a business angels fordulnak, és és aztán a, az alaptőke szakadékot próbálják betömni, tehát a kutatási projekt és a kereskedelmi hasznosítása közötti szakadékot próbálják áthidalni ide új szereplők lépnek be, például ilyen angel szindikátusok, stb. És megpróbálja mindegyik szereplőt bevonni ebbe, ennek az áthidalásába. Nos, ezek azok a vállalkozások, amelyeket a business angelök finanszíroznak, a, ezen logoknak legtöbbje most már nagyon jó, jól ismertek. Ezek az üzleti központok ugyanazokat a célokat próbálják teljesíteni. Nos, mit is keresnek ezek a business angelök? a minőség számukra a legfontosabb, tehát az emberek, akikbe befektetnek világos üzleti tervre van szükségük, és, és kilépési stratégiára. Nos, Európában a Business Angels 4 milliárd eurót fektet be minden évben 20 ezer vállalkozásba. A Business Angel szervezete a következő csoportokban szerveződnek, helyi szinten, regionális szinten és ágazati szinten működnek a, ezeknek az üzleti modellje az különböző lehet, legtöbb állami, aztán vannak magánvállalkozók is, ahol részvételi, tehát tagdíj van, a, vagy a siker alapján különböző díjak, aztán lehetnek ilyen csoportok, mi ezeket a szereplőket képviseljük, tehát a különböző befektetőket és különböző hálózatokat. Ez pedig a brüsszeli munkánkat foglalja össze, és itt adatokat mutatok Három és fél, négy milliárd eurót jelent ez évente. E, 75 ezer a másik adat, amit itt feltüntettünk, ezek a tagjaink, ezt pedig a beruházásoknak a lebontása, Eh, a eh, leggyakoribb terület az IKT, eh, és itt látják a mennyiség és a, a, a megkötött üzletek száma szerint. Ez pedig azt mutatja, hogy mi, mint szervezet, mit miről, mivel foglalkoztunk, európai projekteket is vezettünk, az információs társadalom képzési befektetéseket akart indani, tehát mi körülbelül 20 ezer vállalkozást és projektet vizsgáltunk meg, amelyek az Európai Uniótól támogatást kaptak, és ezeket beruházókkal, befektetőkkel hoztuk kapcsolatba, tehát alkalmat biztosítottunk számukra. És két év két és fél év alatt több olyan eseményt szerveztünk, ahova meghívtuk az egyetemi kutatókat, és a projekt végén, amely mostanában van, megfogalmaztunk különböző szakpolitikai ajánlatokat a bizottságnak. Tehát hogy hogyan lehet javítani a kutatói programok támogatását. Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a kutatási projektök közül kevés kerül a kereskedelmi alkalmazásra. Aztán a következő kérdés volt, hogy ezek az IKT kutatási és fejlesztési projektek túl kockázatosak-e e, a korai e, beruházások szempontjából, amikor ilyen kezdővállalkozásokat e, céloznak meg, és a válasz az egy határozott nem. És megpróbáltuk mi meggyőzni ezeket a résztvevőket azért, hogy elmagyarázzuk nekik ennek a befektetésnek a, az egész célját, és azt találtuk, hogy nem elegendő információ ár a befektetők részére ezeket a projekteket illetően. Tehát fontos lenne, hogy eljöjjenek maguk a projektvezetők is, hogy elmagyarázzák ezeket a projekteket. Tehát a befektetők számára fontos, hogy ismerjék ezeket. Persze nem lehet mindegyik projektvezetőt meghívni, és megfelelő eseményeket kellene szervezni, hogy a befektetők ezekre elmehessenek. és természetesen fontos figyelembe venni a szellemi tulajdonjogokat is. Most akkor nézzük az ajánlásokat a döntéshozók számára. Először is növelni kell a kapacitás növelés, kapacitás építést a projekt mindegyik fázisában. Először, amikor a bizottság értékeli a projektet, aztán a, a befektetőknek az, e, a projekt egész során jelen kell lenni nem csak a későbbi stádiumokban. Aztán fontos, hogy hogy a kutatástól egészen a piacig megkönnyítsük a lehetőségeket, tehát a befektetőket az egész láncba be kell vonni. Azon kívül különböző befektetési alapokat kell létrehozni, ágazat specifikus határokon útnyúló, átnyúló alapokat. Egy összeurópai befektetési alapra van szükség a határokon átnyúló szinten. Ezek az alapok, és Rubik úr is említette már, hogy helyi szinten fontos ösztönzőket létrehozni, nem csak az innovatív vállalkozósak számára, hanem a befektők számára, például az adók csökkentésével. Ennek nagyon jó eredményei vannak, láthattuk ezt Nagy-Britanniában is. Tehát a tagállamoknak ezekkel foglalkozni kell. A piacot is ösztönözni kell, és a Horizont 2020 is ebben segíteni fog. Grazie. La parola Köszönöm szépen. Most pedig a Szofi képviseletében eh, Lujálanak igen következik. Köszönöm szépen. Eh, Fulvio Ucséri urat szeretném kimenteni. Én tartom meg az ő nevében ezt az előadást, és az európai vegyipar eh, néhány álláspontját fogom ismertetni. A 2000 20-as program célkitűzései nagyon ambiciózusak. Alacsony szén felhasználású gazdaság, a 3x20-as célkitűzés, ezek nagyon nagy várakozásokat keltenek, hogy valami teljesülnek ezek a célok. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az innováció egy olyan eszköz, amely elengedhetetlen, létfontosságú. Amikor azt mondom, hogy innováció, nem csak vállalatokra, új induló vállalkozásokra gondolok, hanem arra is, hogy az ipar, iparunkat és a társadalmat is meg kell újítani. A Horizont 2020-as eszköz meg kell, hogy kapja azt, amire szüksége van. Egy erőteljes politikai jelzést, pénzügyi szempontból is, és a keretek szempontjából is. Tehát egy jelzést arra, arról, hogy készen áll a társadalmunk is, és a gazdaságunk is a növekedésre. Egyetértünk az egyszerűsítéssel. Nagyon fontos, hogy ez végbe menjen de nem csak egy diszpécser irodaként szabad, hogy ez működjön. Ez a pénzügyi eszköz kell, hogy integrálódjon, és koordinációra is szükség van. Gagenkin biztos asszony beszélt arról, hogy ez a három pillér hogyan tud együtt működni, hát ez csodálatos, csak meg kell néznünk, hogy ez a gyakorlatban is hogyan tud megvalósulni. Egy gyakorlati eszköz lehetne például a meglévő európai technológiai platform alkalmazása, korábbi jelenlegi kutatási programokat ez ki tudna egészíteni az innováció aspektusával. Egy dolog, amit elértünk a Horizont 2020-szal, az, hogy most végre a kutatás és az innováció között különbséget teszünk. Ez a kettő nem ugyanaz. Az innováció alapvetően a kutatási eredmények piacosítását jelenti. Ez az ipari vezetőszerep fő pillére. Itt a piac közeliséget jeleníti meg, az innováció és egy hatékony, innovációs politikára Európának nagyon nagy szüksége van. A projektekkel kapcsolatban a projekt irányítás és a beszámolás is kell, hogy egyszerűsítjön egy korszerű ipari menedzsment keretében. Itt arról beszélünk, hogy a részvevők 25%-a KKV legyen, de ehhez le kell egyszerűsíteni az eszközöket. ösztönzőket kell adnunk, nem csak az úgynevezett innovatív KKV-knak. Sokszor megfeledkezünk a hagyományos KKV-król. Amikor hagyományos szót használom, akkor ez alapvetően a szokványos, konvencionális gyártóiparágakat jelenti. Ezek is lehetnek innovatívak, és ők jelentik a gazdaságunk alapját. nagyon nagy hasznot hozhatnak Európának ezek a hagyományos vállalatok is a világ többi régiójával szembeni versenyben segítik Európát. A KKV-k és a nagy vállalatok közötti együttműködésről is beszélnünk kell. Valaki azt mondta, hogy nem igazán jó ez az együttműködés. Ez igaz talán Európában. De Európa fő egyik erőssége lehet az, hogy legyenek integrált hálózatok a nagy és a kis cégek között. Itt a földrajzi közelség, ez nagyon nagy előny, ebből nagyon nagy előnyük származik az európai vállalatoknak, hiszen építetnek egymás tudására. Az Industrial Leadership programokban nem csak tudományos minőségi kritériumokat nézünk, hanem a piaci hatás is fontos kritérium, és ennek mentén kell alakítani a programokat. Az értékelők akik az ipart képviselik, egy kicsit más szemszögből végzik az értékelést. A, jó, hogy most már a közvetlen költségek száz százalékban elszámolhatók, de hát az indirekt költségeknél is növelni kellene az elszámolható arányt. A KKV-k nincsenek hozzászokva az analitikai elemzésekhez, ezt figyelembe kell vennünk. Itt az, hogy csak e, föl kell emelni 30-40 százalékra az indirekt költségek elszámoltathatóságát, hiszen a legtöbb KKV-nél ez az arány 20 százaléknál mindenképpen magasabb. Amikor prioritási területeket meghatározzuk, nagyon oda kell figyelni, hogy milyen eszközt alkalmazunk. Elhangzott, hogy az ördög a részletekben rejlik. Hogyan tudnánk mindezt működtetni? A PPP-k az innovációval kellene, hogy foglalkozzanak, és ö, hasonulniuk kell az innovációkhoz. A korábbi program százszerékban csak a kutatással foglalkozott, most ezt adaptálni kell az innovációhoz, ami szintén bekerült a programba. A PPP-k nagyon fontosak, hiszen ezek is európai hozzáadott értéket teremtenek, ezek teremthetik meg azt a kritikus tömeget, amire szükségünk van. A tagállamok részvétele következő. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság tudja koordinálni a tagállamok tevékenységét, és így lehet eh, biztosítani, hogy a közös program kezdeményezések megvalósulnak. Néhány szót szeretnék szólni a vegyiparról. Néhány javaslatunk is eh, lenne azzal kapcsolatban, hogy mi mit tehetünk meg, eh, nem csak az Európai Bizottság, hanem a parlament is. Itt nem csak pénzről van szó. Biztos vagyok abban, hogy a Vállalataink továbbra is innovatívak lesznek, csodálatosan fognak fejlődni az egész világon, de Európában valami plusz kell tudnunk adni, hiszen nagy a verseny a világ többi részével. Ezért egy olyan innovációs modellre van szükség, ami pontosan Európához illik. Egy olyan innovációs modellre, aminek az alapját az európai eh, erősségek eh, jelentik eh, az egész értékláncban. Itt tegyünk különbséget az értéklánc és az innovációs lánc között, lehet, hogy ez csak egy szemantikai különbség, de fontos a különbség, mert az innovációs lánc azt jelenti, hogy kutatástól a piacig, az értéklánc pedig azt jelenti, hogy eh, valamelyik eh, anyag gyártója eljut a fogyasztóig. Az értéklánchoz létezik már egy európai modell, itt a különböző ágazatok földrajzi közelsége lehetővé teszi azt az áttörést, amire itt Európában szükségünk van. Ezzel a modellel ösztönzést adhattunk ennek az értékláncnak a különböző szakaszain. Tehát az értéklánc különböző pontján, minden egyes eleme az értékláncnak kell, hogy érizzen egyfajta nyomást arra, hogy a technológiájában is konvergáljon a többiekhez, az innováció területén is megvalósuljon egy közeledés a lánc egyes elemei között. Az európai vegyipar, európai ágazat talán először áll elő egy ilyen innovációs pussal. Mi nagyon fontos partnerek vagyunk, különböző innovációs partnerségekben, amelyek most meglátták a napfényét és megszülettek az intelligens városokban. Azzal annak a ténynek a rögzítésével fejezném be, hogy most Európában olyan helyzetben vagyunk, hogy mint egy csirkés szendvics, amiben tojást is akarunk, és akkor felmerül, hogy tojás vagy a csirke, tyúk vagy a tojás, tehát a kereteket kell szerintem először megalkotni, és utána a stratégiát. Vannak reményeink, vannak álmaink. Az innováció ugye arról szól, hogy megoldjuk a problémákat, de arról is, hogy a még fel nem tárt utakra is rámerjünk lépni. Köszönöm. Grazie. La parola. Köszönöm szépen. Fó asszony kap szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a fantasztikus prezentációkat. Karó úrnak tenném fel, Karó asszonynak tenném fel a kérdésemet a Seed capital kapcsolatban. A struktúrás alapokat Európában kezdeti stádiumokban kockázati tőkével társfinanszírozásra használjuk, de nem konkrétan arra, hogy az európai támogatással kutató KKV-k munkáját segítsük. Mit gondol? Segítene az, hogyha konkrétan erre a célra elkülönítenénk pénzösszegeket? Hiszen nem minden kutató gondolkozik mindjárt a kezdetekben az üzleti megvalósításban. De lehet, hogy azok a KKV-k, akik az EU kutatási programokban részt vesznek, megérdemelnék a támogatást, hogy utána a piacra is be tudjanak jutni. Tehát érdemes lenne-e elkülöníteni mondjuk a kockázati tőkével való társfinanszírozás, vagy a business angelek kiegészítéseképpen egy olyan eszközt létrehozni, amivel tudjuk segíteni őket. Tomszen asszony kap szót. Köszönöm. Nekem is lenne egy kérdésem. Azt nagyon az alapoktól kell megvis, megvitatnunk. Hogyan definiáljuk az ipart? Angolul az ipar minden fajta ipart lefed, németül viszont csak a gyártóipart. És a gyártóvállalatok a termelő vállalatokra gondolunk. És a kézzel fogható gazdaság is elkülönül attól, ami mondjuk, amit mondjuk a IKT ipar egy része képvisel, vagy az alkalmazás ipar, amit említett az amerikai előadó. Péter, az Egyesült Királyságból vagy. A munkaerő kevesebb, mint 15%-a dolgozik a gyártásban. Többen dolgoznak még a popzenében is. Hogyha ezt látjuk az Egyesült Királyságban, akkor hogyan tudunk a kreatív ágazatokban folyó kutatásokra több támogatást nyújtani? Hallunk a repülésről, a vegyiparról. Ezek is fontosak, de azt is érdekes lenne meghallgatni, hogy hogyan tudunk a nem kézzelfogható gazdaság számára kutatást végezni, például a majorkai turizmus számára. Nagyon sok turizmusra kell hagyatkoznunk majd Európában a jövőben, ezt már most is mondhatom. Úgyhogy nagyon fontos lenne definiálni, hogy mit jelentünk, mit értünk az alatt, hogy ipar, és hogyan tudjuk a nem kézzelfogható gazdaságot is bevonni ebbe a keretbe. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kocs asszony kapszót. Gospod Werner, za svojo prezentacijo in eh, iz nje je razvidno tudi to, da inovatív. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon érdekes dolgok hangzottak el. És ezt szültem le az előadásokból, hogy az innovatív folyamatokra hoz hosszú távú tervezésre van szükség. A hosszú távú tervezés pedig azt jelenti, hogy minden körülményt és minden kritériumot figyelembe kell venni. Volna egy kérdésem az előadó úrhoz. Hogyan tudjuk meggyőzni az első vásárlót, aki majd a nagyon komoly technológiával előállított high-tech terméket megvásárolja? Hogyha valaki nem veszi meg először, akkor nem tudjuk, hogy mennyire lesz működőképes az a termék. Hogyan tudjuk az első vásárlókat rávenni arra, hogy kockáztassanak. És a másik kérdésem a business angelökre vonatkozik. Itt mi mindannyian tudjuk azt, hogy a kutatók nem mindig képesek, vagy nem mindig kapják meg azt a lehetőséget, hogy biztosítsák azt, hogy az eredményeiket megfelelően terjesszék. Ez az egyetemeken múlik az intézeteket. Az ő feladatuk, hogy vonzóvá tegyek, tegyék az ő munkájukat a, külső, a külvilág számára. Ez hiányzik. Jelen pillanatban mással foglalkoznak, más dolguk van, más szerepük. Nekik kell például az új szakértelmet kialakítani, új tudást fejleszteni, de hát az eredményeiket is valahogy el kéne tudni adni. Ez a hiányzó láncszem. Több emberre van szükség, aki a kockázati tőke számára vonzóvá teszi őket. És aztán a hitelintézeti szempontból is meg kell értenünk, illetve velük is meg kell értetnünk, hogy mi lehet ígéretes a kutatás területén. Yeah, thank you very much. First of all, the... Köszönöm szépen. Az első kérdés, igen, hát um, mi az ipar? Hát én német vagyok, úgyhogy nem mondom, hogy a gyártás csak az ipar. Az én képemen is láthat, motto volt, hogy a szórakoztatás, a mezőgazdaság, az orvosi berendezések is az ipar területéhez tartozhatnak. A másik, hogyan tudjuk garantálni, hogy egy termék a piacra jusson. Teljesen igaza van, hogy a kutatók nem azok, akik a PR-t elvégzik. A versenyképességét, a vonzóságát kell biztosítani a terméknek, a képességét, és például a repülésben könnyű dolgunk van, mert van egy technológiai készenléti szint, a TRD, hogyha odáig eljut egy termék, akkor kap egy igazolást, és kész. Onnan tudjuk, hogy piacra dobható. De ha mondjuk a mobiltelefonokat nézzük, azokat még akkor is el lehet adni, hogyha nem működnek, úgyhogy a PR-nek ez egy nagyon jó példája. Tehát először is arra van szükség, hogy jó legyen a termék, vonzó legyen, működjön, és az új fiatal vállalkozóknak és az új vállalkozásoknak szükségük van arra, hogy tudjanak arról, hogy fontos a PR. Elnök, Kérde de Káró szót. Egy-két percre. Az első kérdés a KKV-kra vonatkozott. Tökéletesen egyetértek, hogy az ő szerepük rendkívül fontos, nem csak az övék, hanem az innovációban való el, az innováció támogató szerepük is nagyon fontos. Van egy olyan hatásuk, a nagy és a kis vállalkozásoknak is, hogyha mind a kettő támogatja az innovációt, akkor egy egész innovációs ökoszisztéma jöhet létre. Látjuk azt, hogy a nagy vállalatok a, a korai stádiumban részt vesznek a munkában, akkor egyre inkább a saját új cégeik létrehozása az érdekük. Éppen ezért van szükség az innovációt végző KKV-k számára, hogy őket is támogassuk, mert a nagyvállalatok versenyt jelentenek számukra. A másik kérdésre válaszolván igen egyetértek, hogy a kutatóknak nincs idejük, és nincsenek meg a megfelelő készségeik, és nem is ők azok, akiknek ezzel foglalkozni kéne. Amikor egy projektet kezdenek dolgozni, akkor kell, hogy legyen egy marketinges érzületű ember a csapatukban, aki majd a marketing stratégiáról elkezd gondolkozni, mondjuk egy tapasztalt vállalkozóval vagy business angel lett. Tehát ez nem a kutató feladata. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Loredana Gina kap szót. Köszönöm. Én is talán a gyártás kérdésére térnék ki. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi Európa erőssége. Felérjünk a többiekkel, például az IKT területén jelen pillanatban. Tényleg mindent megtettünk, amit megtehetünk, hogy a stratégiai érdekeinket biztosítsuk? Szerintem nem. Hadd mondjak egy példát a napkollektorokról. Itt Európában fejlesztettük ki őket, de mindet Kínában állítják elő, és onnan vásároljuk meg mi is. Ezért úgy gondolom, hogy arra van szükségünk, hogy arra koncentráljunk, hogy Európának mire van szüksége, és Európa mit tud elérni a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Nem tudunk annyi pénzt belefektetni a kutatásba és az innovációba, mint az USA vagy mint Kína, nem tudjuk ezt megengedni magunknak, Nincs olyan kormányzati struktúránk sem, mint ezeknek az országoknak, akik nagyon gyorsak tudnak lenni, hogyha akarnak. És hát ezzel meg kell valahogy birkóznunk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni az előadóknak az ajánlásaikat, ezeket lejegyeztem, és szeretném Tomzó kollégának a megjegyzését hangsúlyozni, hogy az ipar meghatározásának általánosnak kell lenni. Ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy a bizottság javaslatában az IKT az első téma, és a javaslaton belül is már sokat utalnak rá, de ugyanakkor más alkalmazásokra is Ki kell terjeszteni. Ugyanakkor az alulról építkező kutat oktatás az nem csak az első pillérbe kellene, hogy belekerüljön, hanem a társadalmi kihívások területén is foglalkozni velé, és még szélesebb körülnek kell lenni, mint a bizottság javaslatának. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. az Egyesült Királyságban voltak regionális fejlesztési ügynökséget addig, amíg a jelenlegi kormány eh, el nem intézte őket. Eh, a West Midlands eh, alap az jó példa arra, hogy ez hogyan tud működni, és vagy hogy nem tud működni. Azt hiszem, hogy e, vissza kell térnünk a regionális fejlesztési ügynökségekre, és olyan infrastruktúrát kell kialakítani az egész Európai e, Unióban, amit megnézzünk, hogy, tehát hogy megnézzük, hogy e, ami helyi szinten működött, az országos vagy Európai Uniós szinten működik-e. Tehát nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy honnan is indul ez ki a kisvállalkozásokból. Az emberek és elsősorban a fiatalok 15-16-os, 6 évesek gondolatait, ötleteit kell kihasználni, és nem feltétlenül a kaliforniai kezdeményezéseket. Tehát a kérdés az, hogy hol tartunk. Európának úgy tűnik, hogy két arca van, az alternatív befektetési alapokkal kapcsolatban, hanem az AIMF irányelv azokat is előveszik, de ugyanakkor azt mondják, hogy a kisvállalkozások pénzt akarnak. Tehát a pénzügyi eh, ipar és a, a eh, az üzletek, azok egymásra, eh, a vállalkozások egymásra mutatkoznak. Azt hiszem, hogy ha nem lépünk gyorsan, akkor nagyon lemaradunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretném megköszönni mindegyik előadónak, a harmadik panel tagjainak a munkájukat. És akkor most át kell adni a helyünket a negyedik panelnek. Hát 20 perccel ö, ö, késlekedünk, úgyhogy nagyon kell igyekezni.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 Éler úr, parancsoljon. Bene, iniziamo questa ultima sessione di... Elkezdjük akkor az utolsó panel vitát. Tudom, hogy mindenki egy kicsit fáradt már, de azért próbáljunk meg továbbra is figyelni. Már is átadom a szót Krisztián Élernek, aki a bevezetőt tartja. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon izgalmas rész következik, pénzről lesz szó. Örülök, és köszönöm azoknak, akik kitartottak a meghallgatás utolsó részéig is. Üdvözlöm a e, részvételi szabályok részhallgatóságát. E, itt e, a kutatás szereplői jól ismerjük, és nem kell önöknek ragoznom, hogy milyen fontosak a részvételi szabályok, hiszen ez biztosítja a kutatási pénzekhez való hozzáférést. Önök tudják majd legjobban meg, megítélni, hogy megkönnyíti vagy megnehezíti az életet majd az új szabályrendszer. A közös munkaanyagunk itt a parlamentben elkészült, a részvételi szabályokról, ezzel próbáljuk meg kicsit strukturálni ezt az egész kérdéskört. Ami az elveket illeti, az egyszerűsítés a részvételi szabályok kapcsán, most oda vitt minket, hogy a nagy dobás előtt állunk. Most eh, születik egy komoly kísérlet az eh, egyszerűsítésre, hogy ezzel tegyük vonzóbbá a programot, nemzetközileg is versenyképessé. És úgy gondolom, eh, még mielőtt a problémákról kezdenénk beszélni, talán el kell mondani azt is, hogy a Horizont 2020 vonzóbbá tétele kapcsán ez egy nagyon nagy lépés lesz. E, tehát egy egységes szabályrendszert, mint alapot hozunk létre, ezt az anyagot minden frakció támogatta, a e, leegyszerűsített több helyen a munkaidőre vonatkozó e, részeket, az áfát most először elismertük levonható költségtételként, a különböző számviteli könyvelési rendszereket is el akarunk ismerni, ami egyik-másik szereplőnél szokványos. És még néhány fontos pont van, amelyek rendkívül problematikusak, és a következő hónapokban majd a tanácssal és a bizottsággal ezeket meg kell vitatnunk. A leghevesebb vita természetesen az egységes költségtérítési modellről szól. Itt egyrészt 100%-ban lehet az in- direkt költségeket és 20%-ban az indirekt költségeket megtéríteni, és az innovációs tevékenység támogatásával kapcsolatban is 100 százalék támogatás szerepel a közvetlen költségeknél, és 20 a közvetett költségeknél. Ez a teljesen egységes szabályozás azonban hátrányos helyzetbe hoz olyan kutatási szereplőket, elsősorban az egyetemeket, ahol magas az indirekt költségek aránya. Ezért a vita során néhány hát célra vezető javaslatot dolgoztunk ki. Elképzelhető lenne például egy olyan opció, hogy amiben minden költsége meg költséget megtérítenek, és egy opt-out opció is elképzelhető. Persze nincs olyan alternatíva, ami mindenkinek tetsz, egyformán tetszik, de a program alkalmazásakor nem szabad, hogy sok, túl sok probléma legyen, hogy 27 különböző modell működjön, ezért fontos az egyszerűsítés. A következő pont a különböző támogatási ráták, egyrészt a kutatási, másrészt az innovációs tevékenységre. Itt a lényeg az lesz, hogy a gyakorlatban hogyan E, valósulnak meg ezek a különbségek, hol ér véget a kutatás, hol kezdődik az innováció, nagyon nehéz ezt meghatározni. És itt több veszélyel is szembesülünk. Egyrészt, hogyha mesterségesen bebetonozzuk ennek a két e, területnek a különválasztását, és az innovációs ciklust e, ez az elkülönítés akadályozná. De arra is gondolnunk kell, hogy nemzetközi környezetben eh, mozgunk. Nemrég született meg a WTO-nál egy ítélet a Boeing eh, ügyben, és arra számítunk, hogy az amerikaiak nagyon odafigyelnek a nemzetközi környezetre, megnézik, hogy milyen támogatásokat adunk, például mi az innovációnak. A kutatás kapcsán viszonylag egyértelmű a helyzet, de az innováció kapcsán nagyon egyértelműen kell fogalmazni nagyon következetesen, tisztán kell felépíteni a programot, de ennél is többről van szó. Biztosítani kell az, hogy ez a támogatás megállja a helyét a vto nál is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy egy sor érintett szereplő is jelen van, egyetemek képviseletében, azután az egyetemen kívüli kutatást is többen képviselik, és itt van egy klasszikus ágazatból, a repülési ágazatból is valaki. Most konkrétan a neveket Giovanni Bertolone urat üdvözlöm, aki az ART bizony, a, a Kutatási Technológiai Bizottság elnöke, az Airspace and Defense Industries Association színeiben Jan Mengeler, szúr az e az Európai Kutatási Technológiai Szervezetek Európai Szövetségének az elnöke, és dr. Jennifer Burns az Cambridge Egyetemről a Russell Groupot képviseli. Miután nagyon kevés az időnk, már is megadom a szót Bertolone úrnak. Elnök asszony, Éler úr, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy ma délután itt lehetek önöknél, az Eurospace és a, és a Védelmi Ipar Társaság nevében. Lee professzor előadása után tulajdonképpen egy önazonosság válságba kerültem, ugyanis most nem tudom, hogy mi a közlekedési, vagy pedig az IKT területen működünk, mint vállalkozások hogy elfogadhatunk-e videokonferenciákat, amiközben házhoz szállítanak az európai állampolgároknak árakat. Vagy pedig a űrbiztonság és a növekedés kérdése hogyan kapcsolódnak. Nos, a, végül is azt hiszem, hogy itt ezzel azt akarom mondani, hogy a, ezen a területen való tevékenység 70%-a tulajdonképpen IKT-vel kapcsolatos, tehát szoftver alkalmazásig tulajdonképpen ennek a keretében vagyok. Tehát én 20 országnak a légi biztonsági és védelmi iparját követem. Ez 2000 vállalkozást jelent, és 80 ezer beszállított, amelyek közül nagyon sokan KKV-k. 2010-ben ez több mint 700 ezer 700 ezer alkalmazottat jelentett, és majdnem 163 milliárd euró forgalmat. Ma szeretnék a légi űr és biztonsági ágazatokra koncentrálni, amelyek az európai stratégiákkal és szakpolitikákkal teljesen harmonizálva vannak, ugyanis az Európai Bizottság által javasolt transzverzális megközelítés számunkra is üdvözölni, ugyanis ez közvetlen kapcsolatot jelent, és szervezesebb együttműködést az ágazatok között, és a kutatói központok és az egyetemek között. Ma szeretném önökkel megosztani, a, hogy hogyan látjuk ezt az innovát, innovatív programozási kutatást Európában, és felhívni az önök figyelmét arra, hogy milyen tapasztalataink vannak ezen a területen. Ugyanis iparunk évente kb. 12%-ot fektet be a kutatásra és fejlesztésre, azért, hogy környezetbarát és operatíve hatékony termékeket hozzon létre a növekvő ipari globális piacoknak és hatalmas verseny közepette. Az EU iparok nem tudnak e, versenyezni az árakkal kapcsolatban a e, feltörekvő e, országokban, és ezért az innovatív technológiára fontos van. Azért, hogy Európának a versenyhelyzetét megtertsük. Nagyon fontos, hogy a folytatnosságot és a vizibilitás, a láthatóságot biztosítsuk. Nos, akkor most nézzük a láthatóságot. Egy konkrét példát szeretnék hozni arra, hogy milyen szerepet játszott az ASD ágazat Európában. Az, a, a légi közlekedési ipar az jelentős egymással kapcsolódó ellátási lánc táncban vesz részt, ahol a nagy integrátorokat e, a beszállítók és a beszállítók beszállítói e, ezrei támogatják. Ez a hálózat nagyon fontos a mi ágazatunk szempontjából. Ne felejtsük el, hogy évekre van szükség, hogy ezt a hálózatot felépítsük és fenntartsuk. Ezért a kisebb a való kapcsolat inkább partneri kapcsolatról szól, mint egyszerű ügyfél és beszállító együttműködésről. Ezen kívül már hosszú távú együttműködést alakítottunk ki a kutató, kutatási szervezetekkel és az egyetemekkel. És ezért megpróbáljuk áthidalni azt a szakadétet, amely az alapvető kutatás és a gyakorlati alkalmazás között van. Az érdekelt felek közösségében légikikötők, légitársaságok és légiközlekedési szolgáltatás nyújtók vesznek részt, és együttműködünk azért, hogy elérjük a Horizont 2020-as célkitűzéseket. Ez a közösség tulajdonképpen az AKARE munkájának az eredménye. Az AKARE az a légi kutatás európai tanácsadó tanácsa, amelyet 12 évvel ezelőtt állítottak föl az AKRE Európai Technológiai Platformja a politikai iránymutatásokat szeretné megvalósítani az úgynevezett Flight Path 2020 kutatásban, amelyet Kallas és Gergen Quinn biztosok határoztak meg és támogatnak. És később majd szólok arról, hogy 2050-ig mit szeretnénk elérni. A hosszú távú tervezési megközelítés, amelyet az AKR e stratégiai kutatási és innovációs programban fogadtunk el, az eh, a légi közlekedéssel foglalkoznak. Tehát eh, nagyon összetett termékeket és rendszereket jelent, amelyek technológiai és technológia és kapitál és tőkeintenzívek. És ezeket eh, ezekhez konkrét kutatásra van szükség. Tehát jó példaként szol, szolgálunk az egész ágazatnak, tehát mind az űr és a biztonsági ágazatban. Az űrszektor az egy hasonló megközelítést hozott létre, a stratégiai kutatási agendát, programot, amelybe bevonták az ipart is, az Európai Bizottságot és az űrügynökségeket a Horizont 2020-nak jelenlőcsös módon hozzá kell járulnia az összehangolt európai kezdeményezéshez, azért, hogy csökkentse a függést a nem európai forgásoktól, és hogy egy keretet biztosítson az űrtechnológiák ér, megérésének, és végül a végső kvalifikációjukra. A Horizont 2020 ezért hozzájárulhat a már régóta szükséges technológiák létrehozásához, és kifigyelembe venni a kutatónak, kutatásnak a hangját is az iparban. Ezért nagyon fontos, hogy folytonosságot biztosítsunk, olyan programok keretében, amelyek sikeresek voltak. Például lehet a Clean Sky nevű programnak a példáját említeni. Ez egy PPP eszköz, amely e, a hatékony kutatási együttműködést biztosította az Európai Bizottság, a nagy légítés e, vállalkozások és kutatási központok, egyetemek és kis KKV-k között hogyha megnézzük a KKV-knek a szerepét, akkor láthatjuk, hogy 40%-os sikert értek el a, a korábbi 10-15%-kal korábban 10-15%-kal szemben, amely a nyílt pályázati eljárások során az eredmény volt. A láthatóságot illetően üdvözöljük Riára Medöröl asszonynak a megközelítését, amikor rámutatott, és itt idézek, az, hogy a bizottság egy indikatív lebontást mutat be a különböző pénzösszegeket illetően, amely a Horizont 2020-nak a jogi alapját biztosítja a kutatásban és az iparban. Ezen kívül a Madurell asszonynak a javaslatát is üdvözöljük azért, hogy hogy lehetőséget biztosítson az európai nemzeti és magánbefektetéseknek, amely kombinálja az inkluzív, innovatív és biztos társadalmak kihívásait. Ez nagyobb hangsúlyt tesz a tudománynak a szociális dimenzióra, ugyanakkor a társadalom számára a fontos alkalmazásokat is hangsúlyozza, mint például a, a válságkezelés és a többi. Tehát ez mind technológiai javulás jelent. Végül pedig szeretnék foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyeket ma Éler Usz is említett, ez pedig a részvételi szabályoknak a prioritása. Itt megvizsgáltuk az előrejelezhetőséget, a hátrányos megkülönböztetés hiányát, és az az inkluzív jellegzetességet nézzük, akkor az elére jelezhetését. Az a szabály, amely a 100%-ok maximumát jelenti, nem segít igazából, hogy a különböző intézmények azonosítsák előre a hozzájárulások szintjét, amikor az EU programokban való részletekkel, részvétellel foglalkozzuk. A hátrányos megkülönböztetés hiányával kapcsolatban ez a 20%-os általány a közvetett támogatható költségeket illetően ugyanaz segíti az egyszerűséget, de azért bizonyos intézményeket büntet ami a releváns költségeknek az inkluzív jellegét jelenti, szeretnénk az irányítási költségekre utalni, amelyeket azonosítani kell, és a, a fontos projekt eredmények, azok, annak is az eredményei, hogy hatékony volt a vezetés. Az e, szellemi tulajdonjogokat illetően, ha van egy olyan ország, amely az IPR-t meg tudja védeni, az az Egyesült Államok. Nos, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a nyitott hozzáférés az eredményekhez kockázatot jelent a magánágazatnak. Hogyha nincsen megfelelő védelem, akkor a kutatás, a fejlesztés és az innovációs tevékenységek eh, nem fognak használni az európai iparnak. Végül pedig szeretnék egy eh, végső üzenetet megfoglalmazni és hangsúlyozni az eddig elért eredményeket jelentőségét. A a hetedik és hatodik keretprogramokon belül végzett kutatás és fejlesztés, és az olyan kezdeményezések, mint a Cezár, lehetővé teszi Európa számára, hogy ne korlátozza a szabályozási környezet, amelyeket az Európai Unión kívüli politikai hatóságok hoztak létre. Az európai kutatási programok ezért hozzáadott értéket képviselnek, és az európai azonosságért is felelősek. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen, Bertolone úr. Most pedig Jan Mengelers, az EARTO elnöke kapszott. Tisztelt elnök asszony, Éler úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés, hogy a Horizont 2020-at és az Európai Bizottság, valamint parlament által elvégzett kiváló munkátról beszélhetek. Az utolsó előtti beszélőként egy aspektusra, a, az RTO-kra, azaz a kutatási és technológiai szervezetekre szeretnék összpontosítani. Egy ilyen RTO arra azzal foglalkozik, hogy a nagyon kiváló alapvető kutatásokat finanszírozza és megvalósítja. Az alkalmazott kutatás, amit ezek az RTO-k végeznek, az innovációhoz nagymértékben hozzájárul. Erre szükség van ahhoz, hogy ne legyen, ne akadjon meg a folyamat, ami az kutatás, az alapkutatásoktól az innovatív megoldásokig és a Nobel-díjakig vezet. Nagyon fontos, hogy ezt a tudást a lehető legtöbb különböző alkalmazásra és a lehető legtöbb felhasználóhoz eljuttassuk. Az egyetemek a tudományos kiválóság területei, az RTO-k pedig a relevancia eszköz szemszögét tartják szem előtt. A KKV-k, a nagyvállalatok és mások is hasznát látják az RTO-k munkájának. Egy, az ERTO az ilyen RTO-k, azaz Kutatási és Technológiai Intézmények Európai Szövetsége. Kicsiket és nagyokat, a szintefet, VTT, Technáliát, SP, stb. tömörítjük. 2011-es jelentésünk megmutatja, hogy 23 ezer milliós forgalmat több ezer kutatót és több százezer fogyasztót érünk el, több száz millió euró gazdasági érték létrehozásához járunk hozzá hozzá. Az FP7-es finanszírozásból jelentős hozzá, jelentős mértékben hozzájárultunk. Az EARTO egy olyan európai kutatási és technológiai rendszert szeretne létrehozni, amelyben nincsenek határok, amely az életminőséget javítja, amely az innovációs láncot és az innováció eredményének kiaknázását elősegítje elősegíti, megerősítjük egymást. Az hozzáadott értéket létrehozó hálózatok katalizátor szerepet játszanak. A KKV-kre is szükségünk van ahhoz, hogy az innovatív találmányok a szolgáltatások és a területén és a piacon a lehető leggyorsabban megjelenjenek. Nagyon fontos szerepünk van abban is, hogy összehozzuk a keretprogramokba a különböző szereplőket, ezzel az inputot is javítjuk, és a társadalom számára hasznos eredményeket is megtöbbszörözzük. A két legnagyobb eartó tag részt vett, részvétele a hetedik kutatási keretprogramban megmutatta, hogy a projektjeik kétszer olyan hatékonyak voltak, mint az átlag projektek. A projekt költségeinek több mint a 40%-át ki tudták termelni. Az EARTO elnökeként üdvözlöm azt, hogy a Horizont 2020 az innovációra összpontosít. A három pilléres struktúra jól kiegyensúlyozza a költséget elosztását a holnap öm, tudósainak, illetve a látványos, hosszú távú eredmények elérésének, és a rövidtávú, azonnal felhasználható innovatív megoldások elérésének az egyensúlyát. A jövőbeli és feltörekvőben lévő technológiákat is legalább részben támogatni kell, ezzel a társadalmi kihívások ellen tudunk fellépni. Azt is szeretnék, hogy a kutatási infrastruktúrák támogatását a kisebb kutatás és az ipar számára releváns infrastruktúrák továbbfejlesztésére is fel lehetne használni. Az ipari vezetés és a szociális változások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiájának a céljait elérjük, és annak is nagyon örülünk, hogy a technológiák, a önérvényesítő szerepét megerősítik Európa szinten. A fő ilyen technológiákra egy támogató eszközt találtunk ki, most azt kell kidolgoznunk, hogy hogyan tudjuk ezt végrehajtani. A Horizont 2020-as ban megtalálhatók az FP7-es gyökerei. Üdvözöljük azt, hogy megvan a kontinuitás, de még a bizottság megpróbálta leegyszerűsíteni a programot a kedvezményezettek kedvéért. Néhány javaslata sajnos a szereplők érdekeinek ellenében megy. Itt a legfontosabb a ügy, az az egységes fizet, finanszírozási eszköz, a közvetett és a közvetlen költségek feloszlásán érdemes lenne újból elgondolkodni. Nem gazdaságos ugyanis ez. A legtöbb rto nagyjából 75%-os finanszírozást kapott az FP7-es során, a, 2000, az, a Horizont 2020-asban még kevesebbet kapunk, 60%-ot. Ki fogja a maradék 40-et kifizetni? A harmadik felek hozzájárulása az ipar vagy a nemzeti kormányok részéről nem elérhető. Tehát a 40% csak belső finanszírozásból származhat. A probléma az, hogy a legtöbb RTO-nak nincsenek ilyen erőforrásai. Ennek pedig az a következménye, hogy azok a résztvevők, akiknek hozzá kell járulni a Horizont 2020-as céljainak eléréséhez, nem tudnak majd úgy részt venni a programban, ahogy szeretnének. Felük csökkenteni fogja a részvételét legalább 20%-kal, a másik felük pedig akár 50%-kal is csökkenti majd a részvételét a programokban. A Horizont 2020-as stratégia tekintetében az elmondhatnám, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben elszámoltatott minket az FP7-es során a hosszú távú fenntarthatóság és az átláthatóság érdekében. Azzal, hogy a reál elszámolást eltöröljük, ez negatív lépés, különösen az indirekt költségek elszámolása tekintetében. A 25%-os indirekt költség plafon megjelenik a az Európai Egyetemi Szövetségek Szövetségének a felvetett problémái között is. Ők is azt mondják, hogy ez egy világos hátralépés a jelenlegi hetedik kutatási keretprogramhoz képest, és rossz üzenetet küld az Európai Ügyenet Egyetemek szelé. A Business Europe 41 szövetséget tömörít 35 országból, azt követeli, és most idézem, hogy a, az alkalmazott elszámolási elveket elfogadjuk, ezért a, az indirekt Nos, a hát másik alternatív javaslat az, hogy valamilyen vonzó flatrétet találjunk ki az indirekt költségekre. Ez összhangban van az egyszerűsítési törekvésekkel. Mi a 75%-os visszafizetési modellt javasoltuk, azaz a támogatható költségek 75%-a, ez egy fix hozzájárulás az indirekt költségekhez. A legtöbb RTO számára ez a modell elfogadható, és más kedvezményezettek számára is. Kell, hogy legyen egy opció tehát a non-profit kutatószervezetek számára, hogy a valós indirekt költségeiket visszatérítsék. A jelenlegi javaslat, ez a 100% illetve 20%-os modell az RTO-k számára csak akkor elfogadható, hogyha van egy opció a non-profit szervezetek számára, akik a teljes közvetett költségeiket el tudják számolni. Még ebben a rendelkezésre álló rövid időben hadd hívjam fel a figyelmüket a javasolt szabályok két elemére a Horizont 2020 egy integrált kutatási és innovációs program de a bizottság külön célokat akar a kutatásra, 100% direkt költség leírhatóság, illetve az innovációra, ahol ez 70% lenne. Így nem lehet integrálni a kutatást és az innovációt, sőt a kettő teljesen szétszakad egymástól. Sikeres kutatási projektekhez más megoldás kellene, és lehet, hogy közben hónapokat vagy éveket is akár elvesztünk. A kutatási eredmények és kutatási adatok hasznosulása egy kitűnő célkitűzés, de ez már az állami szférába tartozik. Az innovációs programokban a programoknál a legfontosabb gyakorlati alkalmazhatóság. A projekt kezdem, kedvezményezetjei hasznosítják többnyire az eredményeket, ezért ö, motiválnunk kell őket, és erre a legjobb, ha szabaddá tesszük az adatokat. A Horizont 2020 egy kitűnő program, az erős pontjai, a kutatás innováció összekapcsolása, a kiválóság központba helyesése, a KKV-kre való odafigyelés, de szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy az RTO-knak nagyon fontos szerepe, szerepe van, hiszen ők a tudomány és a gazdaság szereplői közötti kapcsolatot jelentik, és ezt teljes mértékben figyelembe kell venni a Horizont 2020-nál is. Grazie, la parola per l'ultimo intervento a Jennifer Barnes Köszönöm szépen, és az utolsó előadónk dr. Jennifer, Jennifer eh, Barnes eh, a Cambridge Egyetemről. Önök asszony Éler úr, üdvözlöm Önöket, örülök, hogy a Russell Group nevében én is szólhatok eh, ezen a meghallgatáson. Itt a nap végén óvatosan, de kicsit optimistán tudok beszélni, hiszen én azt az ágazatot képviselem, amely a ma megvitatott problémákra sok megoldást is tud kínálni. Azzal kezdeném, hogy a kollégám itt az egyszerűsítésről beszélt nagyon jól, ezért az én előadásomban erről nem is szólok, így időt tudunk megtakarítani, és ő egyébként is sokkal jobban összefoglalta mindezt, mint ahogy én tudnám tenni. Három kérdést tennék fel. Miért prioritizáljuk a beruházásokat a Horizont 2020-ban? Miért fontos az excellence, a kiválóság? És végül hogyan tudna jót tenni egész Európának eh, ez a Horizont 2020-as eh, program. Itt eh, a világ elit egyet egyetemjeit is képviselve fontosnak tartom, hogy ne csak az egyetemek rendszeré profitáljon ebből a programból, hanem egész Európa. A cambridge Egyetemen a kutatás, kutatók és az innovációk közötti különbség tétellel egyetértünk. 20 évvel ezelőtt kezdték az innovációt kiszervezni az egyetemekről. Nem szokatlan, hogy találkozom egy kollégával, aki elhagyta az egyetemet, és utána milliókat keresett. Az alapkutatási eredmények sokszor nagy áttöréseket eredményeznek. De a 2000, Horizont 2020 kapcsán, és ez nagyon jól van dokumentálva, az egy kulcsfontosságú elem az egyetemek kutatási tevékenysége ebben a programban. A Horizont 2020 tulajdonképpen ezt nagyon jól megragadta. Elismeri, hogy a fontos innováció sokszor előre nem élezhető, áttöréseknek köszönhető. A legragyogóbb, kreatívabb elméket segíti majd ez a program, hogy a lentről felfelépítkezés erősödhessen, és nagyon elkötelezett eszköz ez a KKV-k számára is. E, a rendszer szemlélet nagyon fontos. Itt e, nem kaotikusan e, kerengenek ezek az elemek, hanem rendszeré kapcsolódnak össze, és ebben a rendszerben az egyetemeké a főszerep. Miért fontos a kiválóság? Az Európai Parlamentben sokszor beszélünk a value for money-ről, de az el, előttem szó, illetve az előző szek, prezentációban elhangzott az is, hogy a money for values is nagyon fontos, tehát az értékteremtéshez pénz kell, és ezért um, a kutatók uh, együtt kell, hogy működjenek a KKV-kkal, a vállalatokkal, a kormányokkal, és ilyen módon kell egy egész ökoszisztémát létrehozniuk. Én már 30 éve élek Európában, de én nem látnám úgy, hogy Európa nagyon le lenne maradva az USA mögött. Mi általában szeretjük így nézni magunkat, mintha le lennénk maradva, és ez egy probléma, amit korrigálni kell. Kiváló eh, munka, eh, innovációs tevékenység zajlik Európában, és eh, az, ennek eredmények kép részei létrejövő rendszerből profitál sokszor az USA. A Horizont 2020-ból tehát hogyan lehet haszna minden európainak? Most elmondanám, hogy a Cambridge-i Egyetemben van egy kis női részleg, tudom, hogy itt a nemek között egyenlőség kérdése mindig fontos, a cseh, a román, a magyar, a lengyel kormányjal hoztuk ezt létre Cambridge-ben, ez ösztöndíjasok, ezek a nők, és időnként felmerül, hogy esetleg inkább a, otthon a szüleiket támogatnák ebből az összöndíjból. A Cambridge-i műszaki tanulmányok borzasztó nehezek a nők számára, és megkérdeztem egy nőtől, hogy nem tartja túl nehéznek a mérnöki tanulmányokat, azt mondta, hogy nem, csodálkozva nézett rám, viszont nagyon nagy honvágya van. Most eh, már egy évet az MIT-n eh, eh, tölt el, és mm, évfolyam első valóban a Marie Curie akciót vagy programot szerintem is tovább kellene erősíteni, de ez a román kolléganő mit akar? Vissza akar menni Romániába, és ott szeretne létrehozni egy KKV-kat támogató vállalkozást. Még Cambridge-ben lévő kollégák együtt pedig szeretné a, szeretne az ott zajló nagy társadalmi változásokhoz és EU támogatást megszerezni. Én Indiánában nőttem fel. A legtöbb amerikai se tudja, hogy hol a csodában van Indiána. Biztosíthatom önöket, hogy Indiánában nem volt nagyon ütőképes egyetemi felsőoktatási rendszer. Itt a kelet és a nyugati parhoz képest inkább elmaradott szövetségi állam Indiána. De az első világháború után Indiana létrehozta az első állam egyetemét a mezőkön, és európaiakat vett fel, csak kizárólag európai tanárokat, mert a legjobb orvos egyetemet, jogi egyetemet és akadémiát sikerült így részrehozniuk. Az egyetem mindig a kukorica földek közepén van. A, ez a stratégiai beruházás a Horizont 2020-ban egy 7 éves időszakban egy lehetőségeket teremthet sok olyan tagállamban, amelyek jelenleg még csak vágyakozhatnak egy ilyen jövő után. A Russell Group eh, készen áll arra, hogy a Horizon 2020-ban részt vegyen. Eh, persze tudjuk, hogy vannak nehézségek, akadályok, de szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon sok kreatív, eh, intellektuális, technológiai képesség van Európában ahhoz, hogy akár a Horizon 2020 segítségével is a rengeteg problémát meg tudják oldani. Köszönöm. Grazie. Nagyon szépen köszönöm. Van Nistelrooy úr kap Thank you, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Mindenki számára hosszú volt ez a nap, ezért csak egy kérdésem lesz. Cambridge-sel van egy csereprogram még a kutatás területén egész Európában amelyet az ITRE bizottság ösztönzött, és két évvel ezelőtt volt egy csereprogram. Igaza van a kiválóságot illetően, nem is ez a probléma, hanem az, hogy a piacra hogy tudjuk az eredményeket eljutatni, tehát hogy az innovációs láncnak az áramlása az meglegyen. A kérdésem tehát a következő. Mire van szükség, vagy mi hiányzik az, az eszközök között, hogyha megnézzük a részvételi szavaz, szabályokat. Ha az ipart tekintjük, akkor nézzük a kulcsfontosságú technológiákat, amelyek ezeket az ismereteket magukba foglalják. Jelenleg az ilyen fajta ötletek, amikor a termelésbe kerülnek, akkor kívülre mennek. Tehát a kérdés az, hogy mit tehetünk, milyen új, mit tehetünk, hogy milyen új eszközökre van szükség, hogy ezt a, ezt a magas szintű értékláncot itt tartsuk. Például ösztönzőkre van ez szükség, hogy például állami támogatásra vagy másra ezekkel a technológiákkal kapcsolatban? Egy rövid választ adok, de nem akarom most a kollégák szavába vágni. Bocsánat. Jó. Kemények itt a játékszabályok. Két kérdésem lenne érintettekkel, nevezzük őket bárhogy is szereplőkkel tárgyalva, a pályázatnál a két fokozatúságot emelték ki. Az első pályázatnál ugye viszonylag gyorsan érkezik a reakció, ha valami hiba van, de azt mondják, hogyha nagyon sok munkát kell fetszölni egy ilyen pályázatban, mert ez nem így történik, akkor azonnal kiszórják az embert. Tehát tendenciájában a két fokozatú eljárást ön milyenek tartaná? Bertolone úrhoz intézek egy kérdést, itt a szellemi tulajdonjog, a licenszek kapcsán. A részvételi szabályokba talán jó lenne beírni, hogy hogyan kell a szabadalmakat felhasználni. Mert jelenleg egy kicsit túl laza ez a megfogalmazás, és hát nem nagy lelkesedéssel fogadják azt, hogyha nem lehet tisztázni azt, hogy ki és tulajdonképpen a szabadalom. Rodi. Köszönöm szépen, Rübe. Merci, Madame la Présidente. Nem. Odi. Odi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és az Európai Parlament politikai többséget talált az egyszerűsítés szempontjából. És a mindegyik hozzászólással kapcsolatban úgy érzem, hogy a politikai többség között, amely nyilvánvalóan egy egészséges kezelést akart létrehozni azt állapítottuk meg, hogy az Európai Bizottságon belüli kutatással foglalkozó szolgálatok és a finanszírozással foglalkozó szolgálatokkal között kellene harmonizálni a az eljárásokat, mert lehet, hogy egyik oldalon egyszerűsítenek, de akkor a másikon is kellene. Az Európai Parlamentben épp ezért kezdeményezni kellene ezt. A részvételt illetően a közlekedés, intelligens közlekedés területén a hetedik keretprogramban említett légi közlekedés talán megérdemelni, hiszen a technológiai intenzitás elős, és a, világ összes kontinensek a versenytársaink, akik eladták a technológiát az előző generációban. Tehát ezért ennek a területnek prioritást kellene évezni az, a bizottság dokumentumaikban. Elnök, köszönöm szépen, Kelly úr. tudom, hogy hosszú nap, de nagyon jó nap volt, hiszen nagyon jó előadások voltak. Nos, hogyha Európa versenyképes akar válni, és a 2020-as stratégia ebben segít, akkor ö, Mengelers úr ö, említése, aki a 75%-os, 60%-os finanszírozást említette, tehát inkább ennek azt mutatja, hogy csökken a kutatás, Tehát a bizottságnak az emberei, akik ezeket a javaslatokat megfogalmazásra, azok szakemberek akkor? Szeretném a bizottság válaszát hallani erre. Tehát egy olyan javaslat, amelynek a célja az, hogy a kutatást növelje, akkor tulajdonképpen az ellenkező hatást érje el, ellenkező eredményt érje el. Ford asszony. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Bánc doktornak a, a bátorító szavait. Nagyon fontos, hogy a cambridge cluster vezető szerepet játszott a vállalkozások felépítésében. A, gyakran említjük a klasztereket, hogy ezt Európában el kellene terjeszteni. Nos, a példa, amit adott az a kapcsolatban, a kérdésem az, hogy a diákok azok egy fizikai klaszteret alakotnak-e, vagy pedig egy virtuális klasztert jelentenek. Tehát a Cambridge-i példást úgy kellene megismételnünk, hogy, hogy valóban fizikai klasztereket hozunk létre, vagy pedig a következő generációra kellene koncentrálni. Köszönöm szépen. Egy percünk van, mind legalábbis mindegyik válaszadónak, mert utána tolmácsoknak el kell menniük. Először Giovanni Bertolone kapszót. A hiányzó eszközök volt az első kérdés. Csak nagyon gyorsan Két lehetőséget szeretnék említeni. Az egyik, ami a Horizont 2020-ban le is van írva, ez az a tény, hogy a gyártást is meg kell vizsgálni, ezt is technológiai tevékenységnek kell tekinteni. Egy új, teljesen automatizált folyamat lehetővé teszi azt, hogy a gyáriparban is versenyképesek maradjunk. A második pont pedig az, hogy segítenünk kell a kkv erőfeszítéseit elő kell segítenünk. A bankoknak, a nagyvállalatoknak és az egy- egyetemeknek össze kell fogni, és segíteniük azt, hogy a valóságban is megvalósuljanak az innovatív találmányok a vállalkozás területén is megjelenjenek ezek. A szellemi tulajdonjogok problémáját akkor fogjuk majd megoldani, amikor a szabadalmak kérdését meg tudtuk oldani. Hogyha a szabadalmak területén erősek leszünk, akkor a szabadalmi piac területén is erősek leszünk, és akkor végül ezzel tudjuk majd megoldani az IPR kérdéskört. Teljesen egyetértek azzal, hogy a klaszter, vagy bármilyen néved is illetjük ezt a dolgot, jelentős része a Horizont 2020-as stratégia által elérni kívánt céloknak. Elnök. Mengeles úr kap szót. Hát látom, hogy mennyire kevés idő van, ezért két kérdésre próbálok összpontosítani. Kelly és Fanisteroy úr a kérdéseire. Kelly úrral kezdeném. Én itt most azt próbáltam megfogalmazni, hogy rengeteg kutatási erő van Európában, ez aktívvá válhat a keretprogramoknak a köszönhetően. is. ezek az RTO-k, ezek az új modellel a hátrányt fognak élvezni a keretprogramhoz képest. Ez azt fogja jelenteni, hogy az RTO-k hezitálni fognak, hogy részt vegyenek-e a Horizont 2020-asban. Remélem, hogy sikerül ezeket a problémákat megoldani. Én még mindig támogatom az egyszerűsítést, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy az a tény, hogy az összes intézmény, amely a teljes költségrendszerre tért át, többé-kevésbé most büntetést kap azáltal, hogy az indirekt költségeket nem lehet figyelembe venni. Emiatt fogalmaztuk meg a javaslatunkat. Fanny úrnak pedig azt mondanám, hogy ha meg lenne a Szent Grál, meg lenne a végső megoldás, hogy hogyan tudunk gyorsabban visszatérni az innovációhoz, és jobban hogyan tudnánk teljesíteni, akkor nyilván megtennénk a szükséges lépéseket. Két változásra kerül, két láncolatra kell odafigyelni, az egyik a tudományos láncolat, az ipar, az RTO-k er és az egyetemekből álló láncolat, és a másik pedig a gyártási lánc. Az OM, első kör, második kör. Ez a két láncolat teljes mértékben ki van fejlesztve Európában, szinte minden országban. Mit kell tennünk? Azt, hogy a kettő között lerövidítsük a távolságot, és lerövidítsük a lépéseket az egyik funkció, vagy fázista a másikig. És akkor talán az állami támogatásra is más szemmel néznénk, mint általában. Elnök, köszönöm szépen. És most Jennifer Barnes asszony kap szót. Az első kérdésre válaszolván, amit a Mengeles úr nagyjából megválaszolt, ehhez csak egy kiegészítést tennék. Ez kicsit zavarba ejtő, de elő fog kerülni előbb vagy utóbb. Hogyha a bürokráciát nagyon bele, belátja magát nagyon a rendszerbe, és hát most úgy tűnik, hogy erről van, erről van szó, a globális egyetemeken dolgozó kutatók oda fognak gravitálni, ahol a legtöbb pénz van. Természetesen szeretnénk az európai menetrendhez hozzájárulni, de hogyha ezt megnehezítik, akkor egyre nagyobb lesz a kihívás. A másik kérdés a fizikai és virtuális. Azt hiszem, hogy szeretnék itt röviden visszautalni arra a munkára, amit Cambridge-ben a idegkutatás területén végeztünk. Vannak tényleg korlátok a tekintetben, hogy hogy működik az agyunk, hogy hogyan ö, kommunikálunk egymással. Ez annyira bonyolult, annyira kifinomult, hogy ezt virtuálisan helyettesíteni nagyon nehéz. Egy óriási kockázatokat rejtő tevékenység, hogy ezt le akarjuk utánozni. Szerintem a virtuális és a fizikait jobban fogják majd a következő generációk keverni, mint mi, és mint ahogy azt mi el tudjuk képzelni, de nem fogja egyik helyettesíteni a másikat. Elnök, köszönöm szépen Jennifer Barnesnak is a válaszadást. Az elnök a tolmácsoknak is köszönetet mond, és még két, néhány plusz percet kér hogy Krisztián Ehler úr levonhassa a következtetéseit három percben. So at the end, in the European language, so... Akkor az európai nyelven angolul fogok beszélni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy Barnes asszony az előbb megemlítette, hogy nagyon sok a lehetősége és hogy vegyem kölcsön a Stanfordi mottót, a szabadság levegője fújdogál, mondjuk németül, valóban lehetőségeket érzékelünk, itt vannak a levegőben a lehetőségek. Nagyon jó ez a javaslat egyszerűsítést akarunk, sokkal vonzóbb lesz a program, sokat fogunk elérni. Itt nem csak ezen a meghallgatáson, de itt a parlamentben sokkor, sokat beszélünk egy struktúrált megközelítésről. Létrehoztunk itt egy állandó munkacsoportot a parlamentben. Tehát van elképzelésünk arról, hogy mit kell tenni most keresünk egy opt-out megoldást az RTO-k számára, de nem adjuk fel az egyszerűsítés alap gondolatát Gondolkozunk majd azon, hogy a teljes költségmodellt eh, hogyan lehet eh, megoldani, megvégződő, hogy van megoldás. Elvégben a vegyes költségmodellt kellene még tüzetesebben megnézni, nagyon szépen megkerültük ezt az igazi fontos kérdést, de kell, hogy egy koherensebb elképzelésünk legyen arról, hogy hogyan tudunk dolgozni a vegyes modellekkel. Ez nagyon fontos, hogyha a e, kutatás technológiai fejlesztéstől indul az innovációs lánc, és e, az LTD és az innováció között akarjuk, hogy legyen egy lánc, akkor vegyes költségmodellekre van szükség, és tudjuk, hogy ezt hogy kell megcsinálni. A parlament nagyon fontos szerepet játszik. Szerintem az Európai Bizottság fél a számvevőszéktől. A számvevőszék persze nagyon fontos eh, szerepet játszik, de gyakorlatilag eh, mindez a parlament ellenőrző funkcióját szolgálja. Mi együtt akarunk működni, nem csak az RTD-ben érintett emberekkel dolgozunk együtt, hanem költségvetési szakértőkkel is, és a számvevőszékkel megvitatjuk azt, hogy hogyan tudunk egyetérteni olyan modellekben, ami leveszi a terhet a bizottság, az Európai Bizottság válláról, másrészt viszont annak is megfelel, hogy hogyan tudunk az európai adófizetők érdekeinek megfelelni. Tudunk szerintem megoldást találni, és az Európai Parlament ehhez nagymértékben hozzájárulhat, hogyha talál megfelelő modellt, ami lehetővé teszi a költségvetési ellenőrzést, és ugyanakkor az egyszerűsítés nagy kívás jelentő feladatát is megoldja. Tehát az üzenet pozitív, sokat ennivaló, készen állunk erre, a parlament már korábban is végezte a feladatát, most a Lisszaboni agenda mentén dolgozunk, egyszerűsítésre szükség van. A tagállamok már most is félnek a nemzeti programok és az európai programok rivalizálásától. Szerintem ez egy jó üzenet. Köszönöm. Grazie a tutti per i membri della Nagyon szépen köszönjük az ITRE bizottság tagjainak, és köszönöm, holnap reggel 9-kor találkozunk.